have a full agenda of votes and uh, not so much time. Teljes napi rendünk van, csak túl sok időnk nincs hozzá. Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját. Lehet, hogy nehéz lesz. Hanno ask your assistant to bring it, what I did. Hát kértem, hogy mindenki hozza magával. sok szavazni valónk van. Megkezdjük a Európa legfontosabb turisztikai célja. 57 módosítónk van, akkor meg is kezdhetjük mindjárt a szavazást. Első bekezdés, első módosítás kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hát most egy részenként szavazunk. Első rész. Mellette ellene köszönöm elfogadtok. Második rész. Visszavonták? hogy mondtam, hogy láttam. Elnézést kérek. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás az első, mellette ellene elfogadva. Hetes módosító indítvány, mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös, mellette ellene tartózkodás elfogadva nyolcas, mellette ellene tartózkodás elfogadva 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva egyes számú kompromisszumos mellette ellen szavazat tartózkodás elfogadva hogy, hogy a kettes szóbeli igen, a mellett ellen szavazat tartózkodás elfogadva 16-os módosító kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A hármas módosító mellette, ellene, elfogadva. 19-es Manescu mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 21-es megszavazza, ellenszavazat újra. Tartózkodás elfogadva. Kettes számom kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Három. Harmincas mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 31-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 33-as ellenszavazat, tartaszkodás elutasítva. 36-54-es ugyanaz. Mellette tartózkodás elfogadva. 32-es me- mellette ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 35-ös megszavazza ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 37-es, megszavazza, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 38-as megszavazza, tartóz, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 39-es, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Ez 40-es, megszavazza, ellenszavazat, tartózkodás. 41-es, ellenszavazat tartózkodás elfogadva 42-es, mellette szavaz ellene szavaz tartózkodás elfogadva 43-as, megszavazza ellenszavazat tartózkodás elfogadva 44-est visszavonták, szóbeli 4-es, ellenszavazat tartózkodás elfogadva 46-os, mellette ellenem tartózkodás elfogadva 47-es, ellenszavazat tartózkodás elfogadva 48-as, megszavazza ellenszavazat tartózkodás elfogadva 52-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 53-as ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 55-ös ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 51-es elutasítva, 56-os elfogadva. Ötös szóbeli módosító mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik. Ha van kártyájuk, akkor igen, ha nem, akkor lát szemrevételezéssel. Tehát ki támogatja, vagy ellenszavazat, vagy tartózkodás. Lezárom a szavazást. 22 plusz 22 mellette szavazott, tehát Sőt, már közben 24-en vannak, nulla ellenszavazat, sőt, 25-en, és még mindig nulla az ellenszavazat. Csak röviden, köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy így támogattak, ez az a kulturális szakbizottságban a turizmuspolitika kezdete szerintem. Akkor a következő pont az aktív időskor európai éve. Hannó, szeretné valamit mondani előadóként, az nagyon jól teszed, hogy nem mondasz semmit. Akkor pedig szavazunk. Kettes módosító. Megszavazza, ellenszavazat. Újra. Ez... Tehát ki támogatja? ellenszavazat, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom, lezárom a szavazást. 12-14 ellenszavazat elutasítottuk, elutasítva ezek alapján. 14. Mit szeretné? Akkor újra kitámogatja. Újra szavazzunk a hetes módosítóról. Tehát ki támogatja, ki van ellene, és ki tartózkodik. Most lezárom ezt a szavazást. 14-13-mal megszavazzuk. Hánó, te nem támogatod. Ezzel 14-14. Okafogyottá vált. Vedd elő a kártyádat, Hanó. Ki támogatja? Ellenszavazat elutasítva. 9-es. Ki támogatja? Ellenszavazat elutasítva. 10-es. Mellette ellenszavazat. Ezt ellenőrizni kell. 10-es módosító. Lezárom. 14-14 elutasítva. Hano? Jó, akkor rendben elutasítottuk. 11-es. Ellenszavazat. Ellenőrizni kell ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-14 elutasítva. Hánó, te is ellene szavaztál, sőt, akkor 15 ellen szavazat volt különleges részesült ma. 13-as módosító következik, kiszavazza meg. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 14-es. Bocsánat, a 12-es. Hiszen elutasítottuk az előzőt. Vissza kell mennünk a 12-esre. Ki támogatja a 12-est? Részenként szavazunk. Első rész az első részt kitámogatja, ellenszavazat, elutasítva. Második rész, ellenszavazat, elfogadtuk. Az egyes kitámogatja, ez a raportőrtől jön egyébként, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 13, most már megcsináltuk, ugye? 14-es, kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kettes, ki támogatja, a ellenszavazat elfogadva. 15-ös, már a kettes lefedi, ugye? De szavazni kell. Tehát ki támogatja 15-öst, ellenszavazat, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. 15-ös. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 16-os, kitámogatja ellenszavazat, elfogadtuk 17-es, mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 17-12-vel elfogadtuk, 18-as, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Hármas, kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 19-es, mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 20-as, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 21-es, mellette ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 22-es, kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 23-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es, mellette ellenszavazat, tartózkodás. Hát elutasítva. 25-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 26-os, mellette, ellenszavazat, elfogadott. 27-es, kitámogatja, ellenőrizni kell. 27-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. A 27-est elfogadtuk. 28-as. Mellette ellene elfogadva. 4-es. Elfogadtuk. 29-es. Mellette. Ellenszavazat. Elutasítva. 31-es. Mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás Megnyitom a szavazást a 31-es módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 35-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 36-os, kitámogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva 37-es, mellette tartózkodás elfogadva 38-as, mellette ellenszavazat tartózkodás ellenőrizni kell, meg is nyitom a szavazást, 38-asról szavazunk, lezárom a szavazást. elutasítjuk 15-15 arányban. Módosító indítvány az egyes, mellette ellene tartózkodás elfogadva 43-as, vagy 43-as, ugye? Nem, nem. 43-as kitámogatja ellenszavazattal, elfogadtuk. 44-es mellette melyikről? 43-asról megnyitom a szavazást, mint ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 mellette. Olyan világos volt. A 45-ös. Nem. Összezavartok csak, ugye? 44-est kitámogatja ellenszavazattal, tartózkodás elfogadva. 45-ös elfogadtuk. 46-os a 6-os kitámogatja elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom. Ne zárom a népszerű szavazást. 29 nulla ellenszavazattal. Gratulálok Hannónak. Köszönöm szépen mindenkinek. So, here coming now to... Hát akkor most rátérünk a... Már németül is beszéltek végül is, nem? Na jó lenne, nem? Mert olyan megerőltető ez az angol. Szóval akkor németül fogok beszélni. Ha meg akarjátok érteni, vegyétek fel a fülhallgatót a tolmácsok örömére. Tehát akkor jöjjön most... Már megint Hannó? Hát... De most már elég? Elég. Igen. És már megint a semmiért. Képzeld el. Na akkor a romák integrációjának Európai Uniós stratégiája. Első módosító, igen, Lezser asszony. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a papírral ellentétben nem csatlakozunk a hármas kompromisszumos módosítóhoz. Mindenki megértette? Tehát a hármas kompromisszumot nem támogatják, ugye? De akkor most már tényleg németül fogok beszélni. Egyes mellette, ellene. Nézzük csak meg. De hát akkor megnyitom a szavazást. Egyesről lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ellene van? Tehát akkor a... elfogadtuk, a szavazást lezártuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas, mellette, nem, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük. Megnyitom a szavazást. Ó, össze-vissza mondom itt a nyelveket. Lezárom. Elfogadtuk 23 a 8-hoz egyes kompromisszumos javaslat mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as. Mellette. 8-as tehát. Ellene tartózkodás elfogadtuk kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes, mellette ellene tartózkodás megnézzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 igen, 13 nem elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. 16-os mellette ellene a 16-os az oka fogyott? A 16 az része a kompromisszumnak? Rendben van. Akkor a 18-as is, ugye? Az nem volt itt világos. Akkor a 18-as jön, Mária Bádia mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A szóbeli módosító egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most mi jön? 25-ös, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, meg kell nézni elektronikusan, megnyitom a szavazást. De hát a 29 Kavada módosító. Lezárom a, javas, lezárom a szavazást. Hát, 16 a 15-höz elfogadtuk szűkösen, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 32-es mellette, ellene tartózkodás, meg kell nézni, megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítottuk. 33-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 34-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor most 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 49-es és az 51-es azok azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második szóbeli mondosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es, de 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene, tart, elfogadtuk, 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 59-es mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Hát akkor ez itt? Egyel több néppártos szavazott. De úgy is elveszítettük, nem? Nem? 19 nem, 11 igen. 19 nem, tehát akkor Veronik, figyelj, légy szíves. Most rendben van? Oké. Okay. Akkor 19 a 11-hez elutasítottuk. 60-as mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás, megnézzük elektronikusan, meg is nyitom a szavazást, meg le is zárom. 17 igen, 13 nem elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor következzen a végszavazás. Megnyitom a szavazást, le is zárom. Még mindig többen vannak a néppártiak egyel. Lezárom a szavazást. 30 igen, kettő ellene. Azt mondták itt, hogy egy néppártival több van a szavazatok szerint. Már nagyon sokan vagyunk, itt van mindenki. Meg én is. Ez túl sok? Nem, ez túl sok a 15. Nem, mindegy egyébként. Hanó? Tessék? Nem, csak szeretnék valamit mondani, tessék. Először is szeretnék köszönetet mondani a néppártnak ezért a nagyvonalú támogatásért és láttam, hogy a tagok számára ez fontos, hogy még túl sokan is eljöttek, illetve többen is vannak, mint kellene. Köszönöm az árnyékjelentések felelőseinek is a munkáját, a stábnak, munkatársaknak, akik segítettek nekem ezzel a két jelentéssel. Köszönöm a támogatást, amit kaptam. A bizottság részéről, a kollégák részéről, A listámon néha mínusz szerepelt. Miért volt ez így? Azért, mert ezeket a módosításokat rövidre akartam fogni, nem akartam, hogy ugyanazt ismételjük többször. És volt néhány törlés is, úgyhogy úgy szeretném, e, szeretném, hogy mindenki értené a jelentést, a, az ismétlések csupán a kiemelés célját szolgálták. Mi azt hiszük Finnországban, hogy elég egyszer elmondani valamit világosan, nem kell többször. Valaki egyszer azt kérdezte, hogy szeret engem, mondtam, hogy igen, egyszer, de ennyi. Szeretem persze, de ezt nem lehet többször. És én szeretném, hogyha ez egy kompakt csomag lenne, de most nagyon örülök az eredménynek, mindenkinek köszönöm, és ez egy jó munkaalap lesz a folytatáshoz. Köszönöm. Jetzt kommen wir zu Vocational Education. Badia Ikucic. You want the floor? Please. Sí, también a, ah, solamente agradecer todas las aportaciones que hubieron 57 enmiendas que hemos traducido en seis. Köszönöm, köszönetet szeretnék mondani a hozzájárulásokhoz 57 módosító indítvány érkezett, 6 kompromisszumos javaslatot dolgoztunk ki. Néhányat nem tudtunk befogadni, mert eh, ez a kompromisszumokat módosította volna. Többet nem szeretnék mondani. Köszönöm szépen. Még annyit, hogy megszámoltak mindent, és most már pontosan tudják, hogy ki szavazott és ki nem. Igen. Vannak itt póttagok, de ők nem szavaznak. Csak hát mi egy nagyon rendes frakció vagyunk, és mindig szívesen részt veszünk az üléseken, csak éppen a póttagok nem szavaznak, de mi egy nagyon számos tagot tömörítő frakció vagyunk. Nos, a gép az, az azt mutatja, hogy egyel többen szavaztak. Hogyha itt 15-en vannak, és abból három nem szavazhat, akkor egyel több szavazatot adtak le. Úgyhogy fogjátok magatokat egy kicsit vissza. Matula, Belet, és Anna asszony nem. A többiek szavazhatnak. Hát akkor most következzen az egyes kompromisszum az új jelentéssel kapcsolatban mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosítók közül az első mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hetes. Mellette. Nem, a nyolcas. Akkor a nyolcas, bocsánat. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Le is zárom. 24 igen, 8 nem, elfogadtuk. 10-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 11-es mellette, ellene tartózkodás megnézzük, megnyitom az elektronikus szavazást a 11-es módosítóról, lezárom, lezárom, mondom, 18 a 14-hez elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, a kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es? Igen, 22-es mellette, ellene tartózkodás nem, a 22-es. A 22-es azt mondták, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum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 tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük. Akkor meg is nyitom a szavazást a 42-esről. Lezárom. Elfogadtuk. Furcsa. Tehát akkor 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk, bocsánat, bocsánat. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön az 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor jön a végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 igen, 2 tartózkodás. Gratulálunk a jelentés készítőjének, Mária Báriai Kucseasszonynak. Akkor egy kérdésem van. Gondolják, hogy 10 perc múlva megtarthatjuk a prezentációt, még van 10 percünk, és akkor szabadok 5-kor. Akkor most visszatérünk Reding asszony itt van. Iván, itt van. Hát akkor köszönöm szépen. Köszönöm az együttműködést, mindjárt üdvözöljük a biztos asszonyt köreinkben.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 addig szeretném tájékoztatni önöket, hogy a koordinátoroknak megszületett döntése, amit e-mailben mindenki megkapott. Ez a tegnap esti döntés a koordinátori ülésekről. Hogyha van véleménye valakinek ezzel kapcsolatban, mondja. Nem, kifogásom van, csak információt szeretnék néhány kérdéssel kapcsolatban, majd a biztos asszony látogatása után. Tehát néhány kérdésről szeretnék további információkat kapni. Liebe Frau Redding, wir sind froh, dass Sie heute hier sind. Örülünk, hogy eljött közénk, biztos asszony. Meggyőződésem, hogy érdekes véleménycserére kerül sor. Nagyon sok hátramaradt kérdésünk van az elmúlt évből, és kíváncsiak lennénk arra, hogy a kommunikáció különböző lehetőségeivel hogyan bánnak, a volunteering az önkéntességében van idén, aztán a következő két évben is különböző akciókat tervezünk. Szerintem kiválóan beledolgozta magát ebbe a munkába, ebbe a területben, nyilván gyönyörűen elmondja, hogy mit terveznek, talán expliciten le tudja hívni az úgynevezett stratégiát, abban egyetértünk önnel, hogy a kommunikáció ügyében a stratégia egy kicsit nehéz, de az állásfoglalásainkban ez mindig előkerül és ezért jó lenne, mint Lókagárd úr szerette volna egy kicsit részletesebben térnek erre a témára. Egyébként pedig az új ötleteit várjuk a Citizen Communication kérdésében. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Dióhéjban el tudom mondani. Minden az állampolgárokról szól. Minden arról szól, hogy az emberek legyenek politikáink középpontjában. Ez a kommunikációra is igaz. Én magam is újságíró voltam, számos évtizeden keresztül ez volt a szakmám. Ha nincs egy jó történet, nincs egy jó sztori, akkor használhatatlan az újságíró is. És ki hozza létre a sztorit? Hát a politika. Úgyhogy először is nagyon fontos, hogy legyenek jó elmesélendő történeteink. Aztán a légüres térben nem lehet elmondani egy történetet, az ugyanis egy hideg történet, ami érdektelen. A történetnek, a sztorinak kapcsolódnia kell emberekhez, helyekhez. És azok, akik elmondják a sztorit, a történetet, a politikusok, azok önök. És amikor önök elmesélnek valamit a szavazóiknak, a szavazókörzetükben otthon, vagy én vagyok a történet elmesélője, aki elmondom, hogy mi zajlott az Európai Bizottságban. Az embereknek nagyon fontos, hogy kapcsolódni tudjanak, kapcsolják a történetet egy archoz, egy személyiséghez, így értik meg azt, hogy miért is keletkezett ez a történet. Aztán van a dolognak egy másik eleme, ami rendkívül fontos. A túl sok történet az megöli a sztorit. Hogyha egy kicsit mindenbe belekapunk, akkor végül az embereket elárasztjuk ezzel a sok információval, és csak egy nagy zajra emlékeznek, de nem emlékeznek a lényegre. Ezt technikai nyelven nem fogalmaztam meg egyelőre, de a kommunikáció, a távközlés így működik. Önöknek, a parlamentnek múlt november 4-e már írtam ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezt a levelet megtalálják dossziéjukban ismét. Ebben a levélben felvázoltam azokat a széles iránymutatásokat, irányvonalakat, amelyek révén a kommunikációs eszközök, és most nem stratégiáról vagy politikáról beszélek, egész egyszerűen a kommunikációt eszközként látom, ez egy eszköz, amivel az üzenetet közvetíteni tudjuk és meg tudjuk értetni. Nos tehát, önök előtt az asztalon megtalálható a levelem november 4-i dátummal, 2010-ből. Emellett találnak egy dokumentumot, ami az önkéntesekről szól, illetve van egy dokumentum az állampolgárokról. Tehát ez mind a kezükben lehet akkor, amikor érdeklődve hallgatják, hogy mit mondok. Bizonyára tudják, hogy 2011-re ben az, az Európai Bizottság a politikai prioritásokra fog összpontosítani. Az elnök el is mond, jött és beszámolt az Európai Unió helyzetéről. Ennek alapján határozták meg az elkövetkezendő évek fő prioritásait. Néhány ezek közül rövid távú, senki nem gondolta volna ugyanis például, hogy az egyik fő kommunikációs témánk a válság lesz. De hát itt van a válság, úgyhogy szükségünk van lehetőségekre, hogy rövid távon reagáljunk erre. A növekedés és a munkahelyteremtés rendkívül fontos tehát, de emellett az állampolgárok is. Az állampolgárok úgy gondolom, hogy az a piros fonál kell, hogy legyen, az a vezérelv, amelyre összpontosítunk egészen a következő választásokig. Ez az évet az önkéntesekre azaz az állampolgárokra való összpontosítással kezdjük. 100 millió önkéntes van található Európa szerte. Nagyon sok állampolgárunk tehát már is önkénteskedik, de azt látjuk, hogy ezek között nincs olyan nagyon sok fiatal. Ezért ezt az évet arra kell szentelnünk, hogy az emberek érdeklődését, lelkesedését felkeltsük, hogy kövessenek bennünket ebben az irányban. annak érdekében, hogy ezt az üzenetet közvetíteni tudjuk, nem. Nagyon fontos egy elemnek a figyelembevétele az, hogy ne csak Brüsszelből kommunikáljunk, hanem a terepről is. És a terepről máshogy kell közvetíteni az üzenetet. Mondjuk Dél-Spanyolországban vagy Luxemburgban ott kell lennünk a helyszínen, és ugyanazt a történetet adaptálnunk kell a helyi kultúrához, a helyi életmód, vagy sokszínűség által megkívánt módon kell ezt a kommunikációt megváltoztatnunk. A nagy ötleteket lehet centralizálni, de az üzenetet, az üzenetet azt sokszínűen mindig a helyi igényekhez igazítva kell átadnunk. Ezért szükségünk van a helyi hatóságokra, hogy az európai politikai menetrendet eljutassák az emberekhez. Ennek a céljából számos platformot hoztunk létre, hogy nemzeti és helyi szinten partnerségben tudjunk kommunikálni. Az Európa direkt vagy közvetlen információs ö, központokról és a stratégiai irányítási partnerségekről már bizonyára hallottak. Ezek a partnerségek 21 tagállamban már működnek, és struktúrált formában összehozzák azokat az embereket, akik helyi szinten felelősek a kommunikációért. Ezen túlmenően van 13 Európai Bizottsági képviseletünk. Ezek az Európai Parlament információs hivatalaival is összekapcsolódnak. Ez egy európai közszférát hoz létre. Nagyon jó tapasztalataink voltak azzal, hogy a, bevontuk a parlamenti képviselőket is. Nagyon fontos, hogy legyenek arcok a tagállamban. A nemzeti, vagy az egyes tagállamok parlamenti képviselői, vagy az ő biztosuk, nagyon jó arc, és nagyon fontos, hogy ki utazzanak a különböző régiókba, és ott átadják az üzenetet. Az önkéntesség európai élve szempontjából ez még fontosabb lesz, mint eddig volt. Az önök dossziéjában megtalálható számos információ arról, hogy ez az önkéntességi túra vagy turné mikor jut el az önök tagállamába. Úgyhogy kérem, találjanak időt arra, hogy ellátogatnak ezekre az eseményekre, ott lesznek, megmutatják magukat és kommunikálnak az emberekkel. Itt kezdődik az utunk idén következő évben folytatódik ez az út, ez az aktív időskor európai éve lesz. Már megkezdték ennek a témának a megvitatását a parlamentben. Tudom, hogy a néppárti jelentés áprilisban kerül majd a plenáris ülés elé, Úgyhogy nem csak arról kell dönteniük, hogy mennyi pénzt fognak erre az aktív időskor programra, ami inkább az állampolgári élet szociális aspektusához kapcsolódik. Tehát ez lesz a 2012-es év fontos programja. És aztán 2013, hogyha önök is egyetértenek ezzel, az állampolgárok éve lesz. Miért? Azért, és ezt már előkészítettem tavaly, az állampolgárokról szóló jelentés számos konkrét elemet tartalmaz, olyan problémákat, amelyeket meg kell oldanunk annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kapcsolatrendszer az állampolgárok között megvalósuljon, hogy valaki dolgozóként, kutatóként vagy diákként hatékonyabban tudjon az országok között utazni. Egy sor különféle jogszabály alkotási aktust javasoltam annak érdekében, hogy változtassunk, megváltoztassuk azt a koncepciót, azt az elképzelést, ami az emberek fejében van. A koncepció az kell, hogy legyen, hogy épp ugyanannyi jogon van a szomszéd országban, mint otthon, és nem fognak engem hátrányosan megkülönböztetni, vagy nem lesznek nehézségeim azért, mert egy szomszédos országba megyek át. Ugyanez vonatkozik a kis és középvállalkozásokra is. Tudjuk, hogy a határvidékeken mennyire nehéz átlépni egy határt bizonyos esetekben. Ezek számára a kis és középvállalkozások számára. Ezért már idén elkezdtük lépésről lépésre lebontani a korlátokat, a határokat. És azt folytatjuk is, hogy 2013-ban már legyenek sztoriaink, legyenek ezzel kapcsolatos elmesélendő történeteink. Mindannyiunknak feladata, hogy elmenjünk az állampolgárok közé és a saját területünkön, elmagyarázzuk, hogy milyen hozzáadott értéket biztosít Európa. Például márciusban az Európai állampolgárság évétnek a projektjét fogom bemutatni az Európai Bizottságnak. Tehát nyár elején már az önök asztalán is le, megtalálható lesz ez a javaslat. Nem csak azért akarom előkészíteni ezt, hogy majd 2013-ban legyen valami, hanem azért, hogy már most előkészítő intézkedéseink legyenek, már 2011-ben, 12 ben megkezdjük a munkát. Az önök hatása erre európai parlamenti képviselőként, akik közvetlen kapcsolatban vannak a szavazóikkal, a választóikkal, nagyon értékes lesz. Nagyon várom, hogy mit mondanak majd ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, elnök asszony, hogy az is érdekes lenne, hogyha megvizsgálnánk az állampolgárokról szóló jelentést, amelyet október 27-én nyújtottam be. Ebben minden megtalálható. Az egész a tennivalóink listája. Mit kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a határokat elmozdítsuk, lebontsuk? Néhány dolog nagyon látványos. A dokumentumok vagy a házassági, születési anyakönyvi kivonatok szabad mozgása, vagy az igazságszolgáltatás területén. Szintén voltak már is javaslataim, és ezek is a parlament előtt vannak már. Az exekvatúra eliminálása. Ennek eh, nagyon sok költsége van, ugyanis jelen pillanatban a szomszédos országokra. Több tucat olyan elem van, amelyet meg lehet magyarázni egyenként az állampolgároknak, mert ezek olyan elemek, amelyek kapcsolódnak az ő mindennapi életükhöz. Aztán azt is nagyon fontos elemezni, hogy mit tudnak az állampolgárok Európáról és a jogaikról. Azt láttuk, hogy a tudatosságukban nagyon nagy különbségek vannak. És hogyha az ember nem tud a jogairól, akkor nem tudja azt felhasználni. Nem tud élni vele. Nagyon fontos ezért az is, hogy ne csak elmozdítsuk, lebontsuk ezeket a határokat, hanem az embereket tájékoztassuk erről, hogy tudjanak róla, tudják, hogy milyen jogaik vannak. A felmérések szerint, amelyeket elvégeztettünk, az embereknek kevesebb, mint egy harmada érzi úgy, hogy jól tájékozott lenne európai állampolgári jogaiként. Na már most önök ebben lehet, hogy botrányt látnak, én viszont lehetőséget látok. Erre az egyharmadra tudunk építeni, és a jelen pillanattól kezdve egyre jobban tudjuk tájékoztatni, akár az ő segítségükkel maradék kétharmadot. Jobban és hatékonyabban kell végeznünk ezt a munkát. És nem csak néhány állampolgárról van szó, nem csak pár embert érint mindez. Majdnem 12 millió európai van, aki más tagállamban él, nem a saját származási tagállamában. És nagyon sokuk, 54% százalék azt mondja, hogy nagyon szívesen mennének másik tagállamba dolgozni vagy lakni, de félnek, azért mert nem biztosak a jogaikban. Ez visszatartja őket. Nem akarjuk a politikánkat arra használni, hogy ki szuszakoljuk az embereket, és meggyőzzük őket, hogy elmenjenek egyik tagállamból a másikba. Nem de meg kell adnunk nekik a szabadságot, a lehetőséget és a biztonságot, hogyha ilyen szándékuk van, vagy ha már ezt megtették, akkor ne szenvedjenek hátányos megkülönböztetést, hanem tartsák őket tiszteletben, mindenhol, ahova mennek, mint egy európai állampolgárt. Hogyan lehet az állampolgárokat jobban tájékoztatni? a közvetlen módot leszámítva. Mert önök nyilván közvetlenül is tájékoztatják az állampolgárokat, mikor hazalátogatnak, de ezen túlmenően ott van az európai honlap, ez a portál világos és praktikus információkat tartalmaz. Szeretném, hogyha ez a portál egy ilyen egyablakos rendszer lenne, ami azt jelenti, hogy ha egy állampolgár felmegy erre a honlapra, akkor onnan megtalálja a többi portát, megtalálja azt, ahova az ő kérdése alapján fordulnia kell. Nagyon fontos, hogy jól szervezett legyen a portál és ennek a működése. Az állampolgár kell, hogy tudja, hogy felmegyek erre a honlapra, ott fel tudom tenni a kérdésemet, és megkapom a választ. van egy olyan gondolat, mely szerint, és, és egy jól működő rendszer, az direkt Európa, amelyben föl lehet tenni bármely állampolgárnak bármely kérdést, bármilyen nyelven, mármint Európai Uniós nyelven, és a saját nyelvén kap erre választ. Nagyon fontos, nem létfontosságú. Az fontosabb, hogy az ember mit kap válaszként, de nagyon fontos ez az egyszerűsített hozzáférés is és az is fontos, hogy legyenek helyi információs központok, például ezek az Europe Direct információ központok, ezek nagyon jó munkát végeznek, de az is fontos, hogy kapcsolódjanak egymáshoz. Így 2013-ban már ott leszünk, hogy egy valódi működőképes eszköz van a kezünkben, ami segít az üzenet átadásában nekünk, és segít az állampolgároknak is abban, hogy megtalálják azt az üzenetet, azt a választ, amit ők keresnek. Például, tehát hogyha a, az ebben a jelentésben felsorolt cselekvéseket végrehajtjuk, akkor azzal egy átfogó cselekvési tervet valósítunk meg, melynek révén a maradék akadályokat le tudjuk bontani az állampolgárok útjából, amikor szeretnék az ő jogaikat gyakorolni. Elnök úr, egészen eddig a parlamentben nem volt olyan szakbizottság, amely kézbe vette volna ezt az állampolgári jelentést. Ez egy több területet lefedő jelentés, és ebből a természetéből adódólag, hiszen az életben mindent lefed, a kulturális diverzitástól kezdve a belső piacig és az alapjogokig, mindenre vonatkozik, ami az állampolgárok életét érinti. Lehet, hogy a kollégák itt a szakbizottságban szívesen megvizsgálják, hogy ez a jelentés segítségével az állampolgárok európai évét, amit majd be fogok mutatni egy javaslatban márciusban. Tehát, hogy önök is esetleg szívesen felkarolnák ezt az ügyet. A Reding. Köszönöm, Reding asszony. Néhány kérdező, és lesz majd Lókegárd úr, Vergia asszony, Skuria úr, Osáke, írja fel, legyen szíves. Jó, mindenki sorra fog kerülni, Lókegárd úr, parancsolja. Dán nyelven szólok hozzá. Köszönöm szépen, biztos asszony. Mange tak, øh, fru kommissær, for at øh, besøge... Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött ide közénk. Ez mindig jó dolog, már régóta meghívtuk, és helyes dolog, hogy merre a látogatásra most sor került. Örülök annak is, hogy nagyon pontosan köszönetet mondhatok a részletes bemutatásáért a helyzetnek, és hogy rámutatott, milyen lépéseket tervez a következő időszakra, a következő évekre. Nagyra becsülöm a pragmatikus, gyakorlatias megközelítést, ahogy a nevén nevezi a dolgokat, de hát persze nem minden száz százalékig támogatható. Sok éven keresztül voltam én is újságíró, ezért valószínűleg számos pontban egyezik a véleményünk. De egy kicsit az az érzés alakult ki bennem, hogy egyes pontokban még hiányosságok vannak. Vannak egyes nagy területek, amelyeket egy-egy biztos, hogy magában nem tud lefedni amelyeket közösen kell kezelni. Ezért próbáltam meg ezt a jelentést, amit a parlamentben készült, kézbe venni, és nagyon konkrétan próbáltam rátapintani, hogy hol lehet fejlesztéseket eszközölni. November 4-i dátummal készült ez az anyag, és nem állítom, hogy ez most feltétlenül stratégia, nem kellene mindig ezt a szót használni, de minden esetre egy cselekvési tervre szükség lenne, de talán mindegy is, hogy hogy nevezzük. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdéke, értékes munkadokumentum, majd nagyon jó elemeket tartalmaz. Mindenek előtt a módszert írják le, amelyeket alkalmazni kéne. Minden esetre nagyon jól el tudnom képzelni, és lassan most közelítek a kérdésemhez, hogy hogyan lehetne ezt konkretizálni. Ha ez cselekvési terv lenne, de ne legyen cselekvési terv, és ne legyen stratégia, hanem egy olyan dokumentum, amely mondjuk egy víziót tud leírni amit el akarunk érni a kommunikációs munkánkkal az összes intézményben. Egyeztettünk 2008-ban, amikor azt mondtuk, hogy meg kéne állapodni egy közös irányvonalban, és el tudom képzelni, hogy ön határozza ezt meg, és egy ilyen vízióként fogalmazza meg. Azt gondolom, hogy számos kollégának ez lenne a kívánsága és az ambíciója itt a teremben. Lehet, hogy egy kicsit többet foglalkozhatnánk itt ebben a fejlesztési anyagban az új médiával, a szociális médiával, mert ez nagyon fontos, hogyha sikeresek akarunk lenni. Vagyis azt mondom, hogy egy transverzális hatású vízió az, amit el tudunk képzelni, és sokkal inkább ki kéne térni a szociális médiumokra. Megtudjuk ezt, megkaphatjuk ezt, ez a kérdésem. Fiszasz úr. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos asszony, a polgárok jogai fontosak, valamennyien EU polgárok vagyunk, e, a részleteket kéne vizsgálni. Ugye vannak e, egyetemi hallgatók, professzorok, e, ügyvédek, művészek, vagy egyszerű autóvezetők, különböző minőségben vagyunk, tehát különböző szakmákban is, hogyha az ember Európában egy szakmát akar gyakorolni, a magyar miniszterek jártak ma itt délelőtt, és a művészek mobilitása is szóba került. Egyes országokban vízum kell külföldön, aztán van a társadalombiztosítási probléma, adott esetben a zenészek, akik egy másik ország másik zenekarában kívánnak játszani. Ez mind olyan téma, ahol azért számos korláttal szembesülünk. Röviddel ezelőtt Szlovéniában jártam, és ott például kell egy matrica az autóra, mert különben megbüntetik az embert, más országokban megint nincs ilyen és bizony számos területen zavar keletkezik emiatt. Ezek nem olyan témák, amelyek nagyon általánosak, ezek olyan dolgok, amelyek nagyon konkrétan a mindennapok szintjén jelentkeznek. Egy további kérdésem van még az alapítványokkal kapcsolatban. Van egy ország Európában, amely lehetővé tesz, hogy alapítványt hozzanak létre mindenféle európai országból, ez Hollandia, és hogyha én spanyolként Luxemburgban alapítványjal akarok dolgozni, akkor a luxemburgi kormányhoz kell mennem, ahol létrehozhatok talán után egy alapítványt, de máshol is így van, ez más országban, Németországban, Franciaországban, és ez egy nagyon fontos téma szerintem, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Markus Kóriá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valamennyiük nevében szeretnék új, kellemes új évet kívánni a biztos asszonynak az önkéntesség évében. Az első közleményt már láttuk, most is láttuk, hogy milyen kezdeményezéseket tesz. Azt kell, hogy mondjam, külön tetszik nekem, hogy a bizottság hogyan lép fel majd az a 27 tagállamban, hogyan lehet tapasztalatokat gyűjteni. Nagyon fontos, hogy kommunikáljunk a polgárokkal, az állampolgárokkal, és hogy kapcsolatot építsünk ki a vállalatokkal, szervezetekkel, méghozzá a helyszínen. Akkor valamit szeretnék ebben az összefüggésben megkérdezni. Egy program finanszírozása nagyon fontos, tehát vegyük például a televíziókat, tehát a kommunikáció területén egy egész sor fontos vállalat van, akik készek lennének arra, hogy szorosan működjenek együtt. Fontos, hogy Európa a polgáraival kommunikáljon. Milyen utat járnának? Berzsia asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos asszonynak is. Az állampolgárság kérdése véleményem szerint egy alapvető fontosságú. Ez egy horizontális kérdés önmagában, és bizonyára a parlament számára, ezért olyan problémás ez, hogyha foglalkozunk a kérdéssel. Az alapvető kérdés tehát az, mi azt szeretnénk, hogy a polgárok érdeklődjenek Európa iránt, európai kihívások iránt. Azt is meghallgattam, hogy a túl sok információ megöli a tulajdonképpeni információt, és szerintem pont ez az, amire nekünk gondolnunk kell. Ha európai polgárokkal tárgyalok, akkor ezt hallom vissza újra és újra, azt szokták mondani, nem tudjunk elég dolgot, túl sok helyen lehet információt gyűjteni, de nem tudjuk hova kell menni, és az eredmény az, hogy igazából hiányzik a tájékozottság. Az állampolgárok nem értik ezért, hogy mi történik, és úgy érzik, hogy a brüsszeli döntéseket egyszerűen rájuk kényszerítik, és ők ezzel ellen semmit nem tudnak tenni gondoskodnunk kell arról, hogy ne egy ilyen köldöknéző magatartás alakuljon ki. Brüsszelben az információs központ itt az Európai Parlamentben például nagy szerepet játszhat, de tudjuk, hogy, hogy a bizottságnak is vannak információs központjai szerte szét, és hát ezekkel is gond van. Nagyon nehéz konkrét vitákat megszervezni, olyan vitákat, amelyek eh, kicsit messzebb tekintenek, tehát nem csak Európával, önmagával foglalkoznak. A lényeg az, hogyan eh, tudjuk a polgárokat jobban bevonni és lehetővé tenni számukra, hogy nyomon kövessék Európát. Például jobban lehetne együttműködni helyi rádiókkal, stb. Van egy európai hálózata ennek, ahol polgárokkal szorosan együtt működünk, de hát a finanszírozást nem lehetett biztosítani. És igyekszünk a különböző helyekhez elmenni, és a tercén elutasítanak. J'ai été euh, frappé par une megdöbbentett egy mondat. Nem szeretném elmondani, nem tudom elmondani, hogy melyik dokumentumon olvastam pontosan, de az volt, hogy az emberekben tudatosítani kell, hogy ők Európai Uniós állampolgárok. Hogyha ezt így nézzük, akkor az ellenkezőjét is meg kell néznünk. És szerintem nagyon fontos, hogy a helyszínen elmagyarázzuk az embereknek a dolgokat úgy, hogy érdeklődést is mutassanak ezekért a kérdés, ezek iránt a kérdések iránt de a brüsszeliek, a technokraták véleményük szerint úgy hozzák a fejük fölött a döntéseket, hogy ők előzőleg semmilyen információt erről nem kapnak, és így véleményük szerint az Európai Parlament se szolgál túl sok mindenre. Azért úgy kell dolgoznunk, hogy egy olyan állampolgárságot építsünk, hogy alulról fölfelé építkezhessünk, és az emberek tudjanak a jogaikról, és ugyanakkor meg is tudjanak szólalni a saját véleményükben. Ez az Európai Állampolgárság éve egy kicsi lépés lesz ebben az irányban, véleményem szerint. Remélem, hogy lesznek eredményei, de úgy gondolom, hogy mégiscsak fontos, hogy ezt a vitát legalább elkezdjük. És végül az alapítványokról elmondanám a kollégáimat, felhívom arra, hogy írjanak alá egy nyilatkozatot, a 84-es nyilatkozatot, ami a szociális gazdaság alapját szeretné ö, különböző európai társaságok segítségével létrehozni. Akkor most még egy kérdés, és utána Reding asszony válaszol Iván kollega még. Köszönöm szépen. Csak szeretném felhívni a figyelmet egy különbségre a korrekt és a hatékony kommunikáció között. Írhatunk szerződéseket arról, hogy hogyan kell kommunikálni, de biztos, hogy vannak szakértők a bizottságnál vagy a tagállamokban, akik elmondják nekünk, hogy hogyan kell korrekt módon kommunikálni, amikor az Európai Unióról beszélünk, de őszintén szólva ezek a szerződések nagy esélyt jel unalmasak, és egyáltalán nem keltik fel az érdeklődést. A hatékony kommunikáció az mindenek előtt kreatív kommunikáció. Ahhoz, hogy a mi politikánk az élvezhesse az uniós polgárok támogatását, ahhoz arra van szükség, hogy a munkánkat érdekessé tegyük a polgárok számára. Olyan sok újságírót fogadtunk tavaly Brüsszelben, Romániából, akik részt vettek a nemzeti, regionális, helyi ügyekben, és Santiago Fisas és Lokegard úr és Petra Kamembert mi találkoztunk ezekkel az újságírókkal, és megvitattuk velük a fő kérdéseket, és aztán azt mondták nekünk nagyon nyíltan a végén, és nagyon őszintén, hogyha egy cikket kellene írniuk arról, hogy mi történt Brüsszelben, akkor nem is tudnák ezt megtenni, nincs mit belevenni a cikkbe. Azt gondolták, hogy amit mi mondtunk, az érdekes, de hát csak a, a nagyon benfentesek számára, akik nem szakértői a politikai ügyeknek, nem értenek ehhez, ennyire azok igazándiból nem mutatnak érdeklődést. A folyamatok nem is teljesen világosak. Az emberek nem tudnak különbséget tenni a tagállami, az Európai Parlament, a tanács meg a bizottság között tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy a polgárok támogassanak bennünket, akkor kreatívnak kell lennünk, érdekesnek kell lennünk számukra, és mindannyian tudjuk, hogy az unióról szóló cikk, cikket csak akkor olvassák el, ha érdekes. Hogyha valaki megnézi az interneten, hogy információt, milyen információk vannak az Unióról, akkor csak akkor ebben el, hogyha érdekesek az információk. Tehát erre lenne szükség a mi tevékenységünk kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elfelejtettem, hogy Sáke asszony a legelején jelentkezett, de majd a következő fordulóban, akkor Reding asszony adom meg a szót. Sáke Rüppel, majd a következő fordulóban. Hogyha ö, jól értem, hogy az öt ö, hozzászóló mit mondott, illetve mit kérdezett, azt mondhatom, hogy viszonylag nagy az egyetértés a hozzászólók és a bizottság között. Nincs értelme annak, hogy nagy intézményi és elméleti kérdésekkel álljunk elő, az újságírók, kivéve azokat, akik itt vannak Brüsszelben, nem is fognak megérteni ebből sokat, sőt semmit, és nem is kapcsolódik ez közvetlenül a polgárok életéhez. És hát ez pontosan az oka annak, amiért én előterjesztettem, a, illetve azt mondtam a bevezetőmben, hogy milyen módon tudunk kikeveredni ebből, kijutni ebből, ugyanis mindenképpen szükség van arra, hogy meglegyenek a konkrét elemek, amelyek kapcsán meg tudjuk magyarázni az állam, a, a polgároknak, hogy mit tesz Európa az ő érdekükben, mit tesz Európa értük. A példát azért mondom, nem azért, mert én csináltam, hanem mindannyian ugye részt vett tettek a, a, a kampányban, a roaming, ugye, az elmúlt ciklusban. És ez valami olyasmi volt, amit a polgárok végre megérthettek, egyszerűen azért, mert hatással volt a saját mindennapjaikra, a mindennapi életükre, és ez az, amit valahogy össze kell hozni, és erről kell a polgárokat meggyőzni. Amit Európa tesz, azt nem lehet megtenni a tagállamban annak érdekében, hogy megoldjuk a határokon átnyúló kérdésekkel kapcsolatos problémákat. Ez lehet, hogy például el akarja vinni az ember az autóját, amikor a szomszéd országba költözik, akkor mindenféle adót fizet kétszer, meg rengeteg adminisztratív lépést kell megtenni. És akkor miért nem könnyítünk ezen? Megtettük 2013-ban lesz ez, és akkor mondhatjuk, hogy igen, az élet sokkal egyszerűbbé vált, vagy hatékonyabbá tettük mindezt. Vagy a turisták akiket baleset ér a szomszédos országban valamilyen közlekedési baleset, és a rendőrségnek fogalma sincs, hogy mi történt, hát akkor majd egyszer megváltoztatjuk a jogokat, hogy ő, ő a ő, rendőrség miért lehet illetékes, vagy hol, hol tartóztathatok le. Tehát ezek nagyon komoly lépések lesznek, hogyha megfelelő információval rendelkeznek, hogy mi történt velük, vagy mivel vádolják őket és ezt a saját anyanyelvükön kapják meg ezeket az információkat. Hát ez most mind folyamatban van. Még számos egyéb példát is mondhatnék, konkrét példát, de azt hiszem, hogy nekik, önöknek is megvan ez az anyag, ezt kiosztottuk. És ebben számos jogi döntés szerepel, amelyek készülőben vannak a következő hónapokban, években Jerülnek, kerülnek majd napirendre, és 2013-ra ebből nagyon sok problémát megoldottunk már, konkrét eh, kérdést, amely a mindennapokkal kapcsolatos, az emberek mindennapi életével. Az utolsó hónapokból is említek egy példát. Az egyik legérdekesebb elem, amelyet a eh, tagállami regionális sajtó is felkapott, az az a kérdés volt, hogy a vegyes házasságokban a vállás hogyan alakul. Tehát a nemzetközi házasságok esetében mondjuk egy francia elvesz egy lengyelt, és mondjuk Belgiumban élnek együtt, és aztán vállásra kerül sor. Hát akkor mi történik? Ezek nagyon konkrét ügyek. Hogyan tudjuk megoldani a problémákat, tehát nem a vállást, és, és akkor, hogyha úgy döntenek, hogy, hogyha, hogy egyszerűsíteni akarják életüket, akkor legyen meg a születési anyakönyvi kivonat. Tehát nézzék meg ezt a, az anyagot, az uniós polgárságról szóló jelentést, és akkor ott megkapják a választ. Ez persze még nem elég, mint mondtam is a bevezetőmben, hogy ezt megtesszük, hanem az emberekkel meg kell értetni, hogy ez bizony megtörtént, és hogy jogaik vannak, új jogaik vannak. Aztán miért vannak ezek a jogaik? Azért, mert létezik Európai Parlament, amely döntést hozott ezekről az új jogokról, és ez az, amit én szeretnék, hogy mindenki aki az európai választásokon majd részt fog venni 2014-ben, ugye akkor lesz a következő EP választás, az, az beszéljen erről, hogy mondjuk el a választóknak, hogy mi történt az Európai Parlamentben az elmúlt években, hogy több, a, na, több joggal élhetnek az uniós polgárok, mert ez a célja az európai polgárok évének. És ez aztán választ is ad azokra azokra a kérdésekre, amelyeket felvetettek, illetve amit elmondtak az újságírókkal kapcsolatban, ugyanis az újságírók ezen a szinten, a regionális sajtóban csak akkor ö, tudnak jó cikket írni, ha konkrétumokat kapnak akkor, amikor a bizottsági tagok, a biztosok elutaznak valahova, akkor nem csak a saját felelősségi körükről beszélnek, hanem elmondják azt is, hogy hogyan alakul például a szomszédban valami az útépítéssel, az oktatással, a természetvédelemmel kapcsolatban, hogy ezt például az Unió is finanszírozta és ezt ott a helyszínen kell kiemelni. Tehát mindig helyi szinten kell példákat említeni, mert ez az, ami az újságok, újságírókat érdekli. Attól a perctől kezdve, hogy elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéskörrel a portfóliómban, az állampolgárs, az uniós polgársággal, akkor azt határoztam el, hogy pozitív szalagcímeket kell megjeleníteni a nagy lapokban. Az első oldalán a Bild Zeitungnak például Európa érdekében. És igenis ez megy, ez lehetséges. Ezt elértük ezekkel a kis apró projektekkel, amelyek kapcsán meg tudjuk magyarázni, az újságírók ezt el tudják magyarázni az uniós polgároknak. Ez a hír, hogy a és ez az, amivel szolgálni kell a politikusoknak. Tőlünk jön a kezdeményezés, önök döntenek erről, és azután elmondják a polgároknak, hogy mi az, amit döntöttek erről és erről a kérdésről. És a mi közös információs központjaink is meghatározóak ebben, és remélem, hogy a soron következő hónapok során még többet tudunk tenni mert ahol a bizottság és a parlament ö, osztják a kezdeményezést, az nagyon vonzó lehet, és lehetőséget ad arra, hogy, hogy megmutassuk a, a, az arcunkat, hogy egy arc társuljon a politika mellé, amiről döntünk. Azt hiszem, hogy részben már válaszoltam Lokegárd úrnak is, ez a megközelítés nem sok haszonnal jár, hogyha mondjuk van egy nagy stratégiánk. A stratégia az összefoglalható egy mondatban. El kell menni a polgárhoz, és meg kell mondani, el kell magyarázni a konkrét döntéseket, amelyek uniós szinten születnek. Tehát eszk, ehhez viszont eszközök kellenek. Tehát nem, kellenek azok az instrumentumok, amelyekkel ezt megtehetjük, és egy ilyen eszköz, ebben igaza van, az új média, a ö, szociális hálózatok, és teljesen egyetértek, hogy mi nem használjuk ezeket eléggé. Együtt kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk jobban hasznosítani ezeket az új médiumokat. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én is rámegyek a Twitterre, de hát a fiatalok a kabinetemben erre késztettek. Tehát igen, ezt az új médiumot is be kell vonni. És az újságírókat el kell látni anyaggal a bizottság, akik ezt használják. A bizottság minden évben újságírók ezreivel találkozik, akik azért jönnek, hogy megnézzék, hogyan működik az Európai Unió, ilyen képzéseken, tréningeken vesznek részt. Ez nagyon objektív módon történik. Elmagyarázzuk nekik, hogy hogyan működnek az intézmények. Újságírók ezre érkeznek mindenhonnan. Eh, akik hát részt vesznek ebben a, ebben a képzésben. Önök is megcsinálják ezt. Nagyon sok újságíró hát nem csak a bizottsághoz jönnek, hanem a parlamenthez is ez alatt a ő, tréning alatt, meg még a régiók bizottságához is. Azt hiszem, hogy nem dolgozunk elég jól együtt a régiók bizottságával, ugyanis azt hiszem, hogy a polgármesterek és a nagy régiók vezetői számára fontos, hogy, hogy eljuttassuk az üzeneteket. Tehát ez egy ilyen közös vállalkozás, hogy megmagyarázzuk a külvilágnak, hogy mit végzünk, és ez egy nagyon fontos kérdés. És igen, Fizaszen úr, a, a polgárok nagyon sokfélék ebben a bizottságban a kultúráért felelős kollégámmal együtt, és hát bizonyára emlékeznek, tíz éve kezdtem egy projektet a művészek mobilitásával kapcsolatban, és mi ezt csak akkor tudjuk megoldani, hogyha az általános mobilitásban előrelépünk és bár ugyan az egy szabadságfok a szabad mozgás, azért még mindig nagyon sok akadály áll ennek útjában. Nagyon sok akadály administratív jellegű, nem feltétlenül jogi. De nem senki sem kényszerít, ösztönöz arra, hogy ezeket megszüntessék az államok. Kellene egy katalógust összeállítani a még meglévő akadályokból, amelyek akadályozzák a jogászokat, turistákat, művészeket, diákokat abban, hogy úgy kezeljék őket, ahogyan kellene, amikor elmennek egyik országból a másikba és hát ezek ott vannak ezek az akadályok a mindennapi életben. Nem nagy dolog ez, de a sok kis dolog is fontos, és a polgárok sokkal jobban megértik ezeket a kis dolgokat, hogyha megfelelő megoldást találunk a problémákra. Tehát az önkéntesség elve is nagyon fontos, ugyanis itt olyanokról van szó, akik elkötelezettek, akik segíteni akarnak, akik tenni akarnak. És az ő útjukban is sok akadály áll. Ugyanis az önkéntesség évében a határon átnyúló önkéntességgel is foglalkozunk, az nem működik. Hát éppen ezek miatt, az akadályok miatt, úgyhogy ez is felkerül a megoldandó kérdések listájára. a tévéhálózatokkal kapcsolatban. Megvan a rádió hálózat, a kis helyi rádiók a sok egyetemi rádió is részt vesz ebben, jól működik. Aztán csak kis adminisztratív terhet jelent ennek a kialakítása. És ennek a rendszernek az alapján, ami, mint mondtam, jól működik, volt egy javaslat, hogy ezt a televízió szintjén is alakítsuk ki. És aztán majd rátérek a ő támogatás kérdésére is, mert összefügg ezzel. Nagyon komolyan megvizsgáltam ezt. És láttam, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben ezek a javaslatok nem lesznek igazán költséghatékonyak, és jobb lenne, hogyha a meglévő rendszerekre, eszközökre koncentrálnánk, és nem arra, hogy új plusz eszközöket teremtsünk, amelyek a végén nem lennének megfelelően hatékonyak. Néha dönteni kell, ugye a bizottsági tagoknak is. Én nagyon luxemburgi vagyok ebben a vonatkozásban, és mindig az a lényeg, hogy megnézzük, hogy működik, biztosítja a megfelelő új értéket, megéri ez azt, amit befektettünk, és Mindezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy ezt meg kell akadályozni. Akik azon voltak, hogy ezeket a projekteket kidolgozzák, fizettek azok megkapták a, a költségeket, tehát nem hiába fektették be az energiát meg a, a pénzt, de tehát megkapták a megfelelő kompenzációt, úgyhogy semmiféle ö, igényel nem lehet ezzel kapcsolatban előállni. A támogatás. Ö, nagyon sokan kérnek támogatást, és sok kérelem nem igazodik az egyébként szigorú szabályokhoz. Kérde, azt kértem a csapatomtól, hogy nézzék meg az összes támogatást, amit biztosítunk. Nagyon sok pénzről van itt szó, és nagyon sok esetben nem hatékonyan használjuk ezt fel. Lehet, hogy egy nap előállok majd egy reformjavaslattal az egész rendszert megreformálódó, de már most megmondom, hogy az önök fele majd leveleket fog nekem írni. A többiek pedig azt fogják mondani, hogy jobban nézze meg azt, hogy tényleg a, a, megtérüljenek ezek a befektetések. Hát, elnök asszony, azt gondolom, hogy még sok érdekes vitát fogunk majd erről folytatni, de értsék meg, hogy én azt akarom, hogy ez a dolog működjön. És azt szeretném, hogyha ennek a törvényhozási időszaknak a végére, mikor a polgárok elé állunk, elmondhassuk, hogy illetve erős érvekkel rendelkezzünk, erős érveink legyenek és ez nem a, nem a biztosok lesznek azok, akik beszélnek a polgárokkal, hanem az egész parlament, a jelöltek a következő ciklusra. És nekik lesz szükségük erre, hogy ott legyenek ezek a konkrét ervük, a érvek a kezükben. Dolgozzunk együtt közösen ezen. Kollégák, kérem, hogy inkább kérdéseket tegyenek fel, és ne nagyon kommentálják a hozzászólást, mert ötkor így is úgy is be kell fejeznünk. Sáki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm a, azt, hogy itt van, és ilyen kimerítő válaszokat ad. Sok témáról beszélsz a válaszaiban is, de szeretnék visszatérni például az információ előtt álló akadályok csökkentésében az EU és helyi szintek között, és az EU és a világ többi része között is fennáll. Egy oldalról az a helyzet, hogy még mindig vannak korlátok, például az európai digitális piacon, ez a kulturális tartalmak és az információk áramlását akadályozza az új médiumok blokkon keresztül is. Aztán beszélt arról, hogy túl sok információ van, de szerintem az információ és a hírek között van különbség. Nem ugyanaz releváns az újságírók és az állampolgárok, vállalkozók számára. Aztán a központi üzenet és a helyi terjesztés, valamint az új eszközök kifejlesztése, valamint a 2013-as állampolgársági évről is beszélt. Hát ez elég vicces, mert azt gondolnánk, hogy minden év, minden napja az állampolgárok napja. Remélni kéne, hogy az állampolgárok is így érzik. Hát remélem, hogy különösen itt a parlamentben reméljük, hogy ezt az érzést nap mint nap megadjuk az állampolgároknak. A média és a kommunikáció szerepével kapcsolatban nagyon fontos a híreket megosztani, de az átláthatóság is nagyon fontos. A média persze terjessze a híreket, de ugyanakkor ellenőrizze is azt, hogy mi itt, mind demokratikusan megválasztott képviselők mit csinálunk. Tehát ezt a hatalom ellenőrzésére vonatkozó szerepet is el kell, hogy ismerjük. Aztán az állampolgárok számára és az újságírók számára releváns hírek, ezek külön... Igen, igen, elnök asszony, lassan odaérek a kérdéshez. Tehát ha jövőbeli stratégiákról gondolkozunk, akkor az állampolgárok bevonását szeretném ösztönözni a kommunikáció és az információ terjesztés módjaiba, hiszen ők kell, hogy legyenek a hallgatóság, és arra ösztönözném önt, hogy nyitottabb adatokat használjon. Ez azt jelenti, hogy az információt rendelkezésre bocsátjuk, és kereshető formában bocsátjuk rendelkezésre. Nagyon értékes lehet az információ, ami itt a mi kezünkben megvan. Itt van az sok fordító, tolmács. A Facebook is felhasználja például arra, hogy szolgáltatásokat nyújtson mindenféle európai nyelveken. Tehát a nyitott adatok koncepcióját szeretném bevezetni, az USA kormánya is használja ezt a koncepciót, és ott nagyon fontos példának tűnik. Köszönöm, Trüpe asszony! Yes, um, uh, thank you. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen. Visz, szeretnék visszatérni arra, amit az elején mondott, hogy a politikusok hozzák létre a történeteket, a sztorit, de most úgy tűnik, hogy dokumentumokat, fájlokat termelünk a következő választások előtt. A választásokra felkészülésre az innováció és a kreativitás után nagyon fontos, hogy az állampolgárok éve legyen, de hát megvan a veszélye is, azt mondhatják az emberek, hát ez csak egy év, és a többi időszakban mi lesz? Én ebben veszélyt látok, és még egy dolga, Bild Zeitung első oldalán szeretné a nagy pozitív címeket olvasni. Igen, ha politika kreálja a sztorikat, akkor mi a helyzet az um, a euró válságával, és Merkel és Sárközi sem egyforma. Hát nagy dolgok azok, amik jelen pillanatban, amikből hír keletkezik, úgyhogy nem vagyok annyira biztos abban, hogy az ön koncepciója meggyőző. És nem érzem, nem értettem azt, a, amit a televízióhálózatokról mondott, hogy nem, nincs elég pénz, vagy nem elég hatékony. Igazából más oldalról viszont megértem, hogy helyi szinten kell kommunikálnunk hétről hétre. Hát hiszen Európában élünk, helyi szinten kommunikálunk, de a televízió egyre inkább áttevődik az internetre, és ezeknek az eszközöknek a hatása nélkül nem fogunk eljutni az állampolgárokhoz, és nem tudunk a tömegmédia és az internet használata nélkül kommunikálni, úgyhogy igazából nem tudom, hogy ön, amikor a helyi tájékoztatásról beszél, akkor az nagyon meggyőző. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy ellátogatott hozzánk, és egy mindent elmagyarázott. Ha gyakrabban, hát régebben gyakrabban járt hozzánk, és feltételezem, hogyha több munkája van, más kötelezettségei is vannak, nagyjából egyetértek azzal, amit mondott, Úgyhogy nem fogok nagyon sok időt elpazarolni, csak egy kérdés, azok a javaslatok, ötletek, amelyeket javasolt és amelyekkel elmondhatom, hogy egyetértek, ezek élvezik-e a tagállamok támogatását, a tagállami kormányok, ahogy ön talán még jobban tudja, mint én, nagyon gyakran szeretik kikaparni maguknak a gesztenyét, és nagyon hasznos lenne, hogyha a segítségükre is számíthatnánk. Hanivel asszony, köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, hogy eljött hozzánk, és mindent elmagyarázott nekünk, és gratulálok ehhez a nagyon átfogó jelentéshez. A hír és az információ közötti különbségről szeretnék én is beszélni. Nagyon jó az információ tartalma ennek a jelentésnek, de szerintem a hírek hiányoznak belőle. És nem gondolom, hogy a helyi, hiszen azt mondta, hogy helyi szinten kell kommunikálni, kell, hogy legyen egy a nagy EU-s ügyeknek nemzeti profilja, és Lokegár úr is valami ilyen szinten ilyen, erről beszélt, hogy ezt hogyan tudjuk relevánsá tenni. Hogyan tudunk olyan sztorikat találni, amik a nemzeti médiumok számára is érdekesek. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nem fog működni az egész. Akkor meg lesz a dolognak az alja, de nem lesz neki teteje. hogy lehet javítanunk az Európai Unióról alkotott tagállami képet. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nagyon rossz szemmel nézik az EU-t, és bizonyos elemekkel itt küzdenünk kell. Tehát hogyan tudunk globális kérdésekről helyi szinten kommunikálni, hogyha ezek nem tűnnek eléggé érdekesnek az emberek számára. Úgyhogy Igazából megint azt szeretném megkérdezni, hogy ezt az ön vélemény szerint hogy lehet tovább fejleszteni. És persze a regionális szintű munkában én is hiszek, ahogy ön is mondta, de valahogy együtt kell működni a helyi a képviselők, tanácsok, a régiók bizottsága között talán ez segíteni a régió közötti együttműködést, és, és lehet, hogy a parlamentnek kellene ezt a, az együttműködést valahogy elősegítenie a régiók, régió szintű kommunikáció nagyon fontos, például nálunk is, ami Londonban történik, az általában teljesen más, mint ami máshol az országban. Aztán az új média, a Twitter, a blogok használata számunkra egyénenként is nagyon hasznos lehet. És még egy dolog, az állampolgárok felhasználása. hogy egy brit azt a szót hallja, hogy állampolgár, akkor azonnal kikapcsolja a rádiót vagy a tévét. Tehát ezt a szót inkább nem érdemes használni, mert nem nem jut el az állampolgárokhoz. Hogyha az Európai Uniós állampolgárokról beszélnek a, a sajtóközleményeikben itt Brüsszelben, akkor az nem fog eljutni az angol vagy a brit ö, újságolvasók, rádióhallgatók füléhez, mert nem figyelnek oda. Vannak mimózák vannak mimozák az Európai Unióban. Mandasz úr, Meghallottam a cselekvési programot, egyet értek benne, de azt gondolom, hogy az a szint, hogy közelítik az embereket, az eh, már megszületett, de az emberek 80%-a nem érdeklődik ez iránt. Ezért azt szeretném megtudni, hogy tudnak olyan eseményeket szervezni, amelyben olyan érzelem van, hogy az emberek büszkék arra, hogy európaiak. Természetesen látjuk, hogy nagy a rés. Mintegy 60 ezer brit kiabálja, hogy Európa, és valamennyien büszkék arra, hogy ők európaiak. Egy európai ilyen dalversenyt szervezhetnénk mondjuk Brüsszelben mind a 27 tagállamra, és akkor a tévétárságok sugároznák ezt a emberek ilyenkor büszkék lehetnének arra, hogy európaiak, persze luxemburgiak, németek, franciák is erre is büszkék, és a média és az újságírók ilyen esetben ezt közvetítenék elér, el, el tudja képzelni, hogy ezt el, erre törekedjünk, és ez elérhető legyen? Boris úr. Myślę, że taką, taką imprezą będzie Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, gdzie cała Europa... Europa... Ez az Európai Labdarúgó Bajnokság Ukrajnában és Lengyelországban 2012-ben egy ilyen jellegű dolog. Én egyetértek, amit az új médiáról mondott, az új megközelítés, az új gondolkodásmód, az új részletes kommunikáció. Több száz kezdeményezésről van szó itt az Európai Parlament szintjén és a többi intézménynél. Egyet javasolnék. A mai napon elfogadtuk, hogy rengeteg kezdeményezés induljon, mint például az Európai Állampolgárság kezdeményezése. Az EU jog 70%-a az nemzeti jogot határozza meg, és a média nagyon fontos szerepet játszik, a közmédia abban, hogy hogy alakulnak a dolgok itt, a nemzeti tényezők fontos szerephez jutnak és egy fontos tartalmat alkotnak. Azt gondolom, hogy azt kéne végig gondolni, hogy hogyan tudjuk koordinálni ezt a szerepet. A közmédia nagyon fontos kezdeményezésekre vár Brüsszelből napjainkban. A legtöbb tagállamban csak a rossz dolgokról hallunk, amik Brüsszelből érkeznek és a kereskedelmi média is inkább csak negatív összefüggésekben számol be Brüsszelből. Talán valahogy lehetővé kéne tenni, hogy legyenek felelősek a közmédiában azért is, vagy a közszolgálati médiában azért is, hogy az euról többet halljanak, és ehhez van szükség egy kommunikációs stratégiára. Vielen Dank, Frau Verheyen. Köszönöm szépen. Időközben nagyon izgalmasnak tartom, ahogy most vitatkozunk a média szabadságról. Nagyon érdekes Redding asszony az a megközelítés, ami a dokumentumban szerepel. Valahogy jobban el kell érni a polgárokat, mint eddig. Azért nem fogadják el jobban Európát, mert a tudás Európával kapcsolatban is csökkent. Tehát az a generáció, amelyik a rendszerváltás után született, természetesnek vesz bizonyos dolgokat, és hát a rossz hírekkel mindig jobban el lehet adni a sajtót. Valahogy úgy gondolom, hogy az információs stratégiánkban sokkal strukturáltabban kéne eljárnunk, mint eddig. Hatalmas mennyiségű információ áraszt el bennünket, ezzel egy átlagpolgár nem tud mit kezdeni. Minden egyes bizottság, a parlament mindenféle területe, szektora, mindenféle információval áll elő. Nyilván külön-külön mindegyiknek megvan a létjogosultsága valahol, de nagyon nehéz egy átfogó koncepciót kialakítani. Tehát amikor ilyen információ özönnel szembesülünk, akkor a hatékonyság azért elég problémás. Tehát a kérdésem önfelé, hogy valahogy mit kezdenek ezzel az iszonyatos mennyiségű információval, és melyik lakosságcsoport, melyik országban lehetne egy ilyen információforrás, vagy ahonnan hogyan lehet jobban megközelíteni koncentrált módon, célzottan adott csoportokat a lakosság körében, mert amit pillanatnyilag van, az a le, rengeteg átláthatóság miatt egyáltalán nem átlátható, ez egy olyan erdő, amit nem látunk a fától. Ez a polgároknak problémás. Egyszerűen, amikor a bizottság honlapjára megyünk, vagy a parlament honlapjára, az intézmények honlapjára, ott az ember megtalál valamit, inkább tovább lép. Számomra a kérdés az, hogy hogy lehet személyekhez kötni Európát például helyszínen lenni, jelen lenni, ez egy fontos dolog. Ha megnézem a parlament ülésrendjét, hát a helyszínen lenni, otthon lenni, hát ez nem is működik. Hogy tudjuk a biztosoknak is ezt eh, jobban elmagyarázni, hogyan tudjuk javítani ezt a helyzetet, hogyan tudunk több, nagyobb közvetlen kapcsolatot kialakítani utolsó előtti. Köszönöm, elnök asszony. Én javaslatokat szeretnék tenni, nem kérdéseim lennének. Egy véleményem és három javaslatom lenne. Szeretnék elnök asszony azzal kezdeni, hogy két koncepciót elválasztok egymástól, a propagandát és az állampolgárságot. Nagyon sok jó ötletet hallottam a propagandáról, de számunkra, az Európai Parlament számára nem ez kell, hogy az érdekes legyen. Először is mi egy borzasztóan rossz reklámügynökség vagyunk, és amikor Európa megpróbálja magát reklámozni, az hamisnak tűnik, és az emberek nem szeretik. Az állampolgárság kell, hogy figyelmünk középpontjában álljon, ez teljesen más. Ez arról szól, hogy az ember ismeri a jogait, mert csak akkor tudja azt használni. És a demokratikus kommunikáció első parancsolata az egyszerűség. Miről szólt az amerikai forradalom? Arról, hogy ne legyen adózás képviselet nélkül. A francia forradalom pedig a szabadság egyenlőség testvériség elveit tűzte zászlajára. Hogyha ilyen hamisan mondjuk mondani valamit, senki nem fogja ezt bevenni. Az európai demokráciáról kell beszélnünk, nem 27 demokrácia klubjáról. Ezért három javaslatom van. Az egyik ilyen jogi karták. Mi vagyunk, a, itt van az alapjogi karta, ez egy nagyon egyszerű és érdekes dokumentum, de ezt leszámítva nagyon bonyolult a rendeleteink és irányelveink vannak, például az adatvédelem. Az adatvédelemnek is kellene, hogy legyen neki ilyen parancsoltai. Ne adjon el adatokat, ne használjon fel adatokat, anélkül, hogy tudná, hogy honnan származnak. Aztán a mag weboldalakon és a, a közösségi hálózatokon a magán ö, életvédelme. Hogyha valaki, gond nézzék meg ezeket a honlapokat, hogyha a húsz oldalt írna valaki magáról, senki nem olvasná el. Nekem is volt egy gondolatom, egy saját kezdeményezésű jelentést akartam, de elhalasztottam, mert mm, nem volt a megfelelő időpont ez a számára. Szerintem nagyon fontos például, hogyha ikonokat használunk, egyszerű jeleket. Az ikonok alapján az emberek könnyen tudnak navigálni, megtalálják az információt, amit szeretnének. Tehát, hogyha egy weboldalra megyünk, akkor nézzék meg, az, mondjuk az Open Congress, ez egy civil szervezet honlapja. Ebben mindenről információ található arról, hogy az amerikai kongresszus az mikor, mit tárgyal. A Second Life-ba, Facebook-ba, Twitter-be, nem tudunk beruházni, hiszen egy éven keresztül gondolkozunk rajta, utána egy év még megvalósítjuk, és addigra az egész eltűnik. Az Európai Bizottság számára ők kötelezővé kéne tenni azt, hogy minden csomagról legyen egy egy szál lapra leírható, néhány sorban megfogalmazható elvek, vagy parancsolatok összefoglalása. Tehát ennyiben tudják összefoglalni azt, hogy miről szól a dokumentum, mit értek el vele, különben nem fogja érdekelni az embereket, és nem olvassák el. Köszönöm. Mange tak, og tak for svaret. Øh, jeg skal være ganske kort. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm a válaszokat. Ahogy én értem a választ, az az, hogy ön igent mondott. A kérdés most az, hogy ezt hogy tudjuk még részletesebben kidolgozni, mint ez a munkadokumentum. Egy-egy további mondatot be lehet illeszteni. Nyilván vannak javaslatok erre, nagyon jónak tartom, amit ön javasolt, és ez azt jelenteni, hogy akkor a dokumentum ilyen módon megszületne. Ezzel konkrétabbá tehetjük a dolgot. Még egy pontot hadd vessek fel, biztos asszony. Ami a televíziós együttműködést illeti, nem egy rossz megközelítés, persze vannak gazdasági problémák, ugye a javaslat meglévő televízió csatornákra vonatkozott, nem csak a News volt, hanem számos más hálózat is volt, tehát ebből szerintem ki lehet indulni, érdemes elgondolkodni a javaslaton. Persze pénzbe kerül ez is, mindenbe, minden pénzbe kerül, de azért Trüffelasszonynak igazat adok abban, hogy ezzel nem kell ezt befejezni. Végig kéne gondolni azt, hogy itt mit tehetünk. És itt az a helyzet, amit Trüppel asszony mondott, internet, televíziós szolgáltatások, mindez szóba kerül. Ezt fejleszteni kell, és eredményekre van szükség. Reding asszony, parancsoljon. Transparency. Átláthatóság. Mi vagyunk a legátláthatóbb intézmény rendszer és kontinens az egész világon. Brüsszelben van egy olyan sajtó mag, akik bármilyen kérdést feltehetnek. Nem azokat a kérdéseket, amelyeket a szájukba adunk, hanem azokat a kérdéseket, amit csak szeretnének. Bármilyen újságba, minden döntésünkről rövid, egy összefoglaló jellegű, és egy teljes dokumentumot is kiadunk. A parlamenti képviselők számára is ez érdekes, akik a döntésekkel kapcsolatban dolgoznak, a döntéseinkről. Ott van az Európai Unió a Luxemburgban, amely nyilvánosságra hozza az összes hivatalos dokumentumot, döntést, határozatot, és mindegyikről az állampolgárok számára készített összefoglalót is, egy rézümét kiadnak. Tehát nem szükséges ezeket a dolgokat feltalálni, ezek egész egyszerűen léteznek. A kérdés az, hogy kihez jut ez el? Ezért szeretném, hogy legyen egy ilyen egyablakos megoldás, ahova az állampolgár oda megy, és megkapja a kérdésére az egyszerű válaszokat. Ez mind létezik, mind megvan, de szakértőnek kell lenni ahhoz, hogy az ember hozzájusson. Úgyhogy az egyszerűsítés, a hozzáférés egyszerűsítése fontos. A tartalom az már megvan. És a tartalomból több is van, mint amit az ember az élete során képes lenne megemészteni. Az állampolgárok bevonása a vitákba sok tapasztalatról be tudok számolni, amelyek az európai közvélemény kialakításában szerephez jutottak az, az vársár, városokban, a régiókban, vitákat kezdeményezett az Európai Bizottság vagy Tanács az állampolgárokat. Az ilyen jellegű viták sajnálatos módon csak azok részvételére számíthatnak, akik már amúgy is sokat tudnak Európáról. A többiek nem jönnek el. Ezért mondtam a Bill Zeitungot, de hát még számos más újságnak a címét is mondhattam volna. Ezért fontosak ezek a lapok. A népszerű sajtó. Ezekben a neg- csak a negatív hírek szerepelnek, és ezért szeretném megismételni, most példák felsorolásával, hogy a pozitív hírekre is szükségünk van. A Bild Zeitungban első oldalra 2010-ben mindössze kettő pozitív hírt sikerült feltetetnem. Az egyik a jogok mm, Letter of Rights-ról szólt, a másik pedig a vállásoknak az egyszerűsítéséről, határokon átnyúló vállásokról. Az állampolgárok azt mondták, hogy a jogokról szóló dokumentum, ez úgy néz ki, mint az a dokumentum, amit annyi amerikai krimi sorozatban is láthatnak. Ezért az emberek tudtak kötődni hozzá, mégpedig közvetlenül. Ez a példa, ez nagyon is illusztratív, hiszen ez mutatja azt, hogy a normális munkánkról milyen jellegű információt tudunk eljutatni a sajtóhoz. Hogy ez elég meggyőző-e, vagy nem, hát ez nem az én szerepem megítélni, hanem a választóké végső soron. Erőször is eléggé lelkesek ahhoz, hogy elmenjenek szavazni, és másodszorban tudják-e egyáltalán, hogy mire szavaznak. A mi felelősségünk az, hogy az egyes és a kettes pont foglalkoztassa őket. De az Európai Unióról vagy az euróról szóló vitákkal ezt nem fogjuk elérni, hanem a Miranda jogokkal fogjuk elérni, illetve az ezekhez hasonló kérdésekkel kapcsolatban tudjuk elérni. Ezen dolgozunk. És önök fogják eldönteni, hogy ez meggyőző, vagy nem? Az állampolgárok ö, európai éve, ez ö, bejött, vagy nem jött be? Ez ö, az önök kezében fog eldőlni, hiszen márciusban megkapják a javaslatomat, és hogyha önök szerint nem érdemes arra, hogy elfogadják, akkor leszavazzák. Nem én fogok dönteni, én csak javasolok. Önök fognak dönteni. Lehet, hogy önök jobban tudnák csinálni, vagy jobb ötleteik vannak, mint amit én az asztalukra leteszek. Az is lehet, hogy azt gondolják, hogy az egész nonsens, leszavazzák és elfelejtjük. Én ezt javaslatnak látom. Egy olyan javaslat, amivel koncentrálni lehet azokat az elemeket, amelyek nem csak 2013-ban lesznek fontosak. Na, számos Ilyen kezdeményezésről már 2010-ben is szavaztak, és megszavazták őket. Például a fordításhoz való jog akkor, amikor az ember külföldön rendőrségre kerül valamilyen okból kifolyólag. Ezek tehát olyan elemek, amelyekről, amelyekkel foglalkoznunk kell. És igen, együtt kell működnünk az a, a tagállamokkal. Néhány tagállam nagyon jó munkát végez úgy gondolom, hogy már adtam példákat a bevált gyakorlatokról. Málta, Olaszország, Fénország, Svédország, Észtország, Portugália, Belgium, Lettország, stb. stb. Nagyon konkrét projektek vannak ezekben az országokban. Például Szlovákiában az Európai Információs Vonat, vagy Szlovéniában az Európai Filmhét, Ausztriában a tanácsadók Európai Uniós ügyekben. Tehát nagyon sok tapasztalat van, amely bevált ezekben a tagállamokban, és amelyeket érdemes lemásolni. Ha valahol valami bevált, akkor azt lemásolhatjuk más tagállamban is. Koordinálnunk kell a helyi stratégiákat a régiókban. Igen. És ezt a régiók bizottságával együtt kell tennünk. Túl gyakran elfeledkezzünk róluk. Ők nagyon jó kommunikálók, és nagyon lelkesek, hiszen maguk a régiók választják őket. Úgyhogy jobban együtt kell velük működnünk az intézmény közi munkacsoportban. Ott ülnek velünk, tele vannak energiával, ötletekkel. És a következő közös megbeszélésünkön valamilyen koordinált programot szeretnénk létrehozni annak érdekében, hogy ők is csatlakozzanak ezen ötletek végrehajtásához. Az állampolgára nem tudok más szót, de hát elmondhatja nekem, hogy Nagy-Britanniában milyen más szót használhatnánk hiszen néha fordítási problémákról van itt szó, az én angolom sem tökéletes, de hát majd meg tudjuk találni a megoldást. És egyet értek abban, hogy az állampolgárok 80%-a nem érdeklődik Európa iránt, ezért nem Európáról kell beszélni hozzájuk, hanem saját magukról. Azokról a problémákról, amikkel ők néznek szembe, amikor, és akkor van egy botrány, és mi megoldjuk a problémát. Ezen a módon kell megközelítenünk a, az állampolgárok óriási többségét, és a szavazók óriási többségét. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ott van az a 20 százalék, akiknek kicsit részletesebben kell elmagyaráznunk a dolgokat. A sport mindig nagyon jó vektor. Az Eurovíziós Dalfesztivál már is létezik, és még sokkal többet tehetnénk. Például az Európai Filmdíj, a Lux díj. Ott van a Lux díj. Ez egy érdekes koncepció. És igazán helyibbé tudnánk tenni, lokálisabbá tudnánk tenni. Elnök azt mondja, ha szüksége van a segítségemre ezzel kapcsolatban, ez az én a filmek iránti szerelmem soha nem fog elmúlni, úgyhogy nagyon szívesen segítek. Nem támogatom a propagandát, és a reklámot sem. Hanem az objektív tájékoztatás mellett vagyok, objektív információt kell szolgáltatni arról, hogy mit csinálunk. Hogy önök egyedi, egyéni politikusokként ezt az objektív információt hogyan nyújt, mutatják be, és hogyan teszik nem objektívé, ez politika. De én most ebből nem akarok politikát csinálni, hanem az objektív információt szeretném továbbadni azoknak, akik utána ezt felhasználják. A TV hálózatokkal kapcsolatban volt két kérdés. egy valódi költséghatékonysági, nagyon objektív elemzés után azt láttam, hogy több a reakció volt, arra, tehát több reakció arra mutatott, hogy nem szeretnék az emberek, hogy az adófizetők kevés pénzét erre költsük el. Úgyhogy azok, akik ezen dolgoznak, azok már meg is kapták a hivatalos tájékoztatást mindenről. Nem lehetünk teljesen elégedettek valamennyien, ennek ellenére hálásak vagyunk, hogy erre az eszmecserére sort kerítettünk, jót teszünk, és erről beszélni kell. Ez sosem propaganda, ez szükségszerű, hiszen a polgároknak tudniuk kell, hogy miért választottak minket, mert nem mindig tudják ugyanaz a megközelítésünk, ugyanúgy dolgozunk, és a következő hetekben, hónapokban és persze évek során is közelebb hozni a polgárokat magunkhoz, és láthatják a régiók bizottságával, a tanácssal, a parlamenttel, az intézmény közi kommunikációs stratégiában részt veszünk valamennyien, mindenki el tudja készíteni a saját stratégiáját, és ezt fókuszálni kell, és ha fókuszál van, akkor jobban elérjük az embereket, a polgárokat vele. Sokat tudunk együtt eddig is dolgozni, de valószínűleg még jobban tudunk haladni, ha a tanácsot is sikerül megnyerni, mert ha a tanács mindig úgy viselkedik, hogy a brüsszeliek csinálják a marhaságot, akkor odahaza nem jutunk egyről a kettőre egy egység vagyunk a nemzeti politikusoknak, az ő gyerekeik, unokáik jövőjéről van szó. A tévé témája, hát ezt nem sikerült véglegesen elmagyarázni Trüpper vagy Lokagárd kollégák elégedettségére, megelégedésére, de talán a következő évben egy újabb modalitást kialakítunk. Talán egy újabb gondolatot is, ötletet is megvalósíthatnak majd a rádióval működik, talán az interneten keresztül ez is menne. Sáke asszony, Lokegárd úr, nap mint nap itt ülnek a laptoppal, lehet, hogy van valami új ötletük, tegyék ezt meg munkájuk során, és akkor Reding asszonynak segíteni tudunk ezzel. A következő munkán következik. Folytatjuk tehát a munkánkat Ivánnal. Iván kolléga, ez a SUR bizottságról beszél a Fentartható Európa 2013 után címmel. Jönni a szó. Csinálod, csinálja? De foarte important de spus încă de la început că această comisie, Comisia Șure, va funcționa doar până nagyon fontos elmondani, hogy a bizottság csak nyárig működik, a sorbizottság, és nyáron az Európai Parlamentnek el kell fogadni a jelentést a következő pénzügyi tervről. Sok mindenről kell beszélni. A horizontális dolgokról, a politikai kérdésekről néhány ezek közül nagyon érint és hadd kezdjem a horizontális kérdésekkel, amelyekkel szintén, amelyekkel kapcsolatban véleményt kell mondanunk. Mindenek előtt a Sure bizottságban a jövőbeni pénzügyi terv rugalmasságáról beszélünk. Ez egy Érdekes kérdés. Egyrészt egy sokkal rugalmasabb pénzügyi tervet szeretnénk. Mindannyian ismerjük a problémákat ebben az évben a költségvetéssel. A Lisszaboni szerződés hatályba lépett és új hatáskört Biztosította az uniónak anélkül, hogy rugalmasabbá vált volna a pénzügyi dimenzió, és nagyon sok területen nem tudtunk előrelépni, nem tudtunk megfelelni az új elvárásoknak, kívánalmaknak. Tehát nagyon sok mindent meg kell csinálnunk, csak éppen nincs rá forrás, mert a jelenlegi pénzügyi keret ezt nem teszi lehetővé. Tehát két opció van, két opciót vitatunk meg van egy javaslat arra vonatkozóan, hogy eh, három nagy fejezetből álljon a struktúra, és hogyha nagy eh, a fejezet, akkor könnyebb a forrásokat mozgatni, nagyobb a rugalmasság. A második lehetőség pedig az lenne, hogy az új eh, pénzügyi tervet a 20-20-as stratégia alapján modelláljuk, akkor ö, három nagy és négy alfejezet lenne, de ez kisebb rugalmasságot biztosítana, és a jövőben lehet, hogy ugyanazokkal a helyzetekkel szembesülünk, mint most. Egy másik fontos vita azzal foglalkozik, hogy meddig tartson a következő többéves pénzügyi terv. Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy a következő pénzügyi terv öt éves legyen tehát essen egybe a bizottság és a parlament mandátumával. A meggondolás az, hogy sokkal demokratikusabb, hogyha a azelőtt döntünk, mielőtt megválasztanak bennünket, és ez a javaslat nem igazán reális, ugyanis azok a tagok, akik az új többéves keretet kidolgozzák, csak akkor profitálnak ebből, hogyha újra választják őket, ha nem, akkor ez nincs hasznukra, tehát ehhez újraválasztásra van szükség. A második javaslat az volt, hogy tíz éves legyen a pénzügyi terv, ez sokkal ö, szigorúbb ö, köztes felülvizsgálatot tenne szükségesé egy midterm review-t változtatásokkal, ahol szükséges. Aztán a következő javaslat, hogy 7 hát éves legyen, mint most, és egy hosszabb idejű pénzügyi terv azzal az előnyel jár, hogy az európai politikák sokkal előre jelezhetőbbek lesznek, és az értékelés sokkal hatékonyabb lehet ebben az időszakban, és következetesebbek lehetnek a döntések, hatékonyabbak, és az alapok is jobban hasznosulhatnak. Végül pedig ugye jelenleg a válság közepén vagyunk, a tagállami kormányok nem igazán hajlandók több pénzt adni az uniós költségvetésbe. Sokat beszélnek az európai hozzáadott értékről. Sokkal meggyőzőbbnek kell lennünk, amikor tagállamoktól pénzt kérünk, amikor azt mondjuk nekik, hogy tegyenek több pénzt az uniós költségvetésbe. Nagyon fontos a mi bizottságunk számára is, hogy megmutassuk a tagállamoknak, a, a polgároknak, hogy az európai politikák nem lehetnek hatékonyak, ha csak egy vagy két tagállamot foglalnak magukban, és sokkal költségesebb is a tagállamoknak, hogy ezeket a politikákat egyénileg valósítsák meg. Tehát ki kell emelni, hogy az Unió szinergikus hatásokat hozhat, és költségelőnyöket, és minden programunkban támogatni kell ezt az álláspontot, meg kell mutatni a tagállamoknak, hogy ezek a programok európai pluszértéket jelentenek. És a fő célunk az kell, hogy legyen, hogy képesek legyünk megőrizni legalább ugyanazt a finanszírozást, mint amit 2013-ban fogadtunk el. Bár nem vagyok túl optimista, mégis azt mondanám, hogy ha nem kapunk több pénzt, akkor legalább ne legyen kevesebb, mint most. Hát dióhéjban ez a helyzet ha kérdések vannak, szívesen válaszolok, bár ezek inkább technikai dolgok voltak. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen. Március 16-ára tervezi be a jelentést, és április 12-én szavazunk róla. Egyrészt először a technikai jellegű kérdésről van szó, de azt is végig kell gondolni, hogy milyen jó érveket találunk, amelyel amelyekkel alátámasztjuk azt, hogy legalább arra szükség van, amit legutóbb elértünk, keményen harcoltunk, akkor is már érte, de több feladatunk van, ezért több pénz kell. Nem beszélhetek vasárnap az oktatásról, aztán hétfőn nem kapok rá pénzt. Ez egy régi bölcsesség, ettől szenvedünk, mert nem valósítják meg. Trüppel asszony kap szót, és utána talán még a bizottságot is meghallgatjuk. a Költségvetési Szakbizottság és az Iskolai Bizottság nevében szeretném még hozzászólni. Hat nettó befizető ország Cameron vezetése alatt decemberben bejelentette, hogy tíz évre az európai költségvetésbe akarják fagyasztani. Hogyha ez politikai valósággá válik, akkor amit mi akarunk, azt nem lehet megcsinálni. Ezért az első következtetés az kell, hogy legyen, hogy ebben nem megyünk bele, és ez azt jelenti, hogy hatalmas konfliktus lesz a tanácssal. Tehát decemberben ezt elveszítettük az idei költségvetéssel. Valljuk meg őszintén is, hogyha ugyanezt a hibát elkövetjük, akkor kár vitatkozni, hanem a következő években kis kis lépésekben haladunk, ami pedig az európai pluszt jelenti, európai többletértéket. Hát azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk jó helyen van, az Erasmus, a Comenius, a kultúrprogram, stb. Tehát egy csomó dolog van a kezünkben, amit be tudunk mutatni. Azt tudom, hogy kemény dolog a politikai vita, de hogy nem tudjuk de hát vannak számaink, nyilvánvalóan elég erősek vagyunk, és be tudjuk mutatni, offenzív módon tudjuk bemutatni, hogy szépen haladunk, és bizonyos más költségvetési soroknál sokkal többet tudunk bizonyítani, mint itt az Európai Unióban. Aztán ma délelőtt az tényleg nagyon bosszantott, ezért még megjegyzem, Reding asszony mondta, az európai politika kommunikációjában a sport nagyon fontos, hogy érjük az embereket Vasziliu éppen az ellenkezőjét mondta a jelek szerint a, a, a magyar elnökségnek, hogy már nincs pénz a pénzügyi keretben. Tehát a két bizottság, amelyek abszolút a mi kompetenciánkhoz tartoznak, éppen az el, két biztos az ellentétét mondja annak, amit mi gond, egymásnak, akkor nem engedhetjük ezt meg többet. Szerintem itt politikailag sokan egyértelműbben kell fellépnünk. A különbség amit Vasszolja asszony mondott állítólag nem volt, amit és amit Redding asszonytól hallottunk, hát itt világok vannak a kettő között. Nem tudunk Lisszabon után egy új dolgot felvenni a költségvetésbe, akkor nem tudunk ezzel csinálni semmit. Hány sportoló járt már nálunk, nem tudom mióta, Lisszabon előtt látogattak bennünket, most itt állnak, és ebből nem sül ki semmi. Hát ez nem lehet. Az Európai Bizottság itt van, remélem majd hozzá tudnak szólni. Ez Nauc úr. Hadd kezdjem azzal, hogy támogatom nagyrészt azt, amit Iván úr elmondott a rugalmassággal, az időtávval és a hozzáadott értékkel kapcsolatosan. Ez utóbbi rendkívül fontos az előkészítő munka során is, amit a bizottság végez. Tehát ez nekünk is a középpontban áll, és trüpel asszony is, amit elmondott, jó érveink vannak az oktatás és a főleg a képzés-oktatás területén, de hát más területeken is. Ezért felírtam itt, amit Iván úr mondott, hogy legalább ugyanannyi forrás álljon rendelkezésre. Hát nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy a, mivel lehet, hogy nem nő az össz, a nagy, nagy kalács a politikai nyomás miatt, azért ez nem jelenti azt, hogy ezt nem másképpen fogják elosztani ezt a rendelkezésre álló forrás összeget. Tehát a bizottság még nem, még nem ismerjük a döntéseket, most folyik a vita a bizottságon belül is, de vannak érveink, és ezeket már el is ismerték részben, vagy egészében, amikor a bizottság fél, éve, fél idős felülvizsgálata történik, és nagyon jó érveink vannak, hogy az oktatási programokra több pénzt kell költeni, tehát ezt próbáljuk továbbra is képviselni, és hát majd meglátjuk, hogy hogy mi lesz, úgyhogy ez év közepén állnak elő a biztosok a megfelelő javaslatokkal. A sportkérdéssel kapcsolatban nem vagyok szakértője a kérdésnek, és nem is tudom, hogy pontosan mit mondott Vasszilejó asszony, mert én sem voltam itt, de mi elemezzük azt, hogy mit kellene megcsinálni, mit teszünk, és milyen plusz értéket hozhat létre a sport. És ez az elemzés most van folyamatban. Úgyhogy még korai mm, előrevetíteni a következtetéseket, de figyelembe kell venni, hogy nincs pénz. Úgyhogy prioritásokat kell meghatározni, és nem tudom, hogy a sport vagy az oktatás ide tartozik-e majd, de hát azt látni kell, hogy mindent nem fogunk tudni megcsinálni. Nem tudom pontosan, mit mondott Vasziliu asszony, de ezt látni kell. Azt hiszem, hogy ezt, tehát be kell látni, hogy prioritásokra van szükség, és meg kell nézni, hol a legtöbb a hozzáadott érték. A sport vagy valami más. Jelenleg csak ennyit tudok mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy van itt egy dosszié, kérem nézzenek bele a 11-es pont alatt, és tépjék, kivigyék magukkal, és tegyék a párnájuk alá. Tudni illik, ez egy nagyon jó dokumentum, munkadokumentum, az előadó Iván kolléga. Itt technikai kérdéseket sorol fel, de azért ezen túlmenen, akik újak itt a parlamentben, azok számára ez fontos lehet. Amit mi fontosnak tartok, amit meg kell védenünk, az itt szerepel, az egyes területek, az Erasmus Mundus, a kultúra, a lifelong learning, az élethosszígtartó tanulás, stb. stb. Itt ez végig olvasható, és a jövőbeli viták szempontjából ez alapvető fontosságú. Néha nem veszi az ember, ezt komolyan átfut rajta, de tényleg nézzék meg, a 11-es pontot tépjék ki, és tegyék az aktáit közé, mert ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon jól meg van csinálva. Erről szavazni fogunk legközelebb. Matula úr. sigur eh, a vrea i eu să atrag atenia pentru că în momentul în care vorbim de, de perioada post două mii treisprezece de strategia douăzeci amikor a 2013 utáni időszakról beszélünk, és a 2020-as stratégiáról, akkor egyben az egyes fejezetek és alfejezetekhez tartozó források csökkentéséről is beszélünk. Az oktatás, az ifjúság, a sport számára ez egyszerűsítést jelenthet, de nagy kockázatokat is. Ugyanis nekünk, mi beszélhetünk, nagyon kicsik ezek a sorok, és ami a képzést illeti, ott vannak a leginkább végrehajtható programok, amelyek a kisköltségvetéssel is hasznosulnak. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Egyet értek azzal, hogy a fejezetek és alfejezetek számát csökkenteni kell, de nem értek egyet azzal, hogy eltűnjön az, amiről azt hiszük és azt gondoljuk, hogy fontos, mint a sport például. A Lisszaboni szerződés a sportot is az uniós kompetenciák közé sorolta, de mi haszna van ennek, hogyha nem lesz költségvetési sor a sporttal kapcsolatban? És Nagyon, itt nem csak a, a versenysportra, hanem a tömegsportra is gondolok. A miniszter ma délelőtt azt mondta, hogy ha egy eurót költünk sportra, akkor két euróval csökkentetnek a kiadások máshol. Köszönöm. Bőven van még munka előttünk. A legutóbbi költségvetési vitán szerencsére a költségvetési szakbizottság az oldalunkra állt a képzést és a kultúrát még zálognak is vette, hogy kényszerítse a tanácsot, hogy többet adjon. Nem tudom, ezúttal sikerül ezt megtenni. Mindenesetre ma reggel elmondtam, már nem félhetünk most, már nem, magunk előre nem dönthetünk. Minden esetre a tanács elnöksége beszámolt arról, hogy Vasszilja asszony azt mondta, hogy nem lesz sportprogram. Így nem fog menni. Adja át az üdvözletünket, így nem fog menni. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy az a megvalósuljon, amit elképzelésként elmondtunk. Aztán majd meglátjuk, hogy mi sikerül, de ha már az elején feladom, akkor nincs értelme. a munkadokumentumot ne felejtsék el, mondom, ez kiváló anyag. Akkor pedig melyik a következő témánk? Kamer Ébert asszony. Kamer Ébert asszony. Spektrum politika. Számos mm, szélmalommal küzdesz, úgy hallom. Parancsolj! Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy időközben egy széleskörű vitába keveredtünk egy állítólagosan igencsak technikai területről. Remélem, hogy a vita hozzájárul ahhoz, hogy a kulturális aspektusok, amelyek a mi bizottságnak nagyon fontosak végül is az ITRE-ben, a koordináló szakbizottságban tényleg figyelembe veszik azt, amit mi szeretnénk, és ilyen módon tudják ezt a véleményt elfogadni, a javaslatot ismerik. A viták során abszolút észrevehető, hogy két egyértelmű táborra osztható a dolog. Az egyik tábor azt mondja, hogy most kellene dönteni a széles sávú kiépítésbe, hogy a globális versenyben egyáltalán bírjuk a lépést, és most már nagy potenciált kéne rádiófrekvenciából rendelkezésre bocsátani, hogy nagyot tudjunk lépni előre felé. Ők azzal indokolják ezt, hogy így nőhet a felhasználók száma, hogy időközben a keresztmetszet csökkenhet, ha a nagy fejlődési ugrás előtt az információs technológiában Egyébként hátrányba kerülünk, mert egyszerűen a 20 as stratégia céljait nem tudjuk elérni. Ez egy érthető érvelés, de szerintem a mi érvelésünk legalább annyira jó és fontos. Mi szerint frekvenciák egy szűk erőforrást jelentenek, nagyon tudatosan kell éppen ezért ezzel bánnunk, mert ez egy közjószág, és ez azt jelenti, hogy a kulturális területeken kell elsősorban ezt felhasználni. Ez az a pozíció, álláspont, amit én a véleményemben is megfogalmaztam. De nem is arról van szó, hogyha 790 és 862 MHz közötti dolgot szabályozzuk, csak ez nyilvánvalóan olyan terület, amit a távközlés rendelkezésére kell bocsátanunk. Németországban ezeket már elárverezték, ezeket a frekvenciákat, más tagállamok is ezt kezdik csinálni. Amit meg kell akadályozni az az, hogy már most megnyitjuk az ajtót további frekvenciák előtt. Ez azt jelenti, hogy fedezetlen váltót állítunk ki a jövőre nézve, mert mindig csak jóslásokból, prognózisokból beszélünk, hatékonyabb frekvenciafelhasználásról hallunk, és valamilyen ügyfél keletkezésről is beszélünk, és olyan rentabilitásokról beszélünk, amit mi egyszerűen nem tudunk most megítélni és ez azt jelenti, hogy ha 790 alá megyünk már a sávokkal, éppen azoknak ártunk, akik már most is használják például a közszolgálati vagy kereskedelmi rádiók, ezzel nem járnak jól, ezért azt gondolom, hogy ez nem a helyes út. Éppen ezért egy észszerű alapot kell kialakítanunk, bázist kialakítanunk, ami alapján eldöntjük, hogy mikor nem kell a rádiónak már ez a frekvenciasáv többé, és akkor másoknak tudjuk rendelkezésre bocsátani. Ami engem illet, én nem vagyok kész arra, hogy eddigi jóslások alapján ö, mindent feladjak, tehát egyik oldalnak mindent lehetővé teszek, másrészt pedig a többieknek, akikről tudjuk, hogy mennyire fontosak a társadalmi kommunikáció szempontjából, azoknak pedig nem teszek lehetővé további fejlődést, és ha utóbbi szerint járnánk el, akkor ez történne. És nézzük meg az interferencia problémáját, még egy fontos pontként, kulturális szempontból ez nem hagyhat hidegen bennünket, ezért úgy gondolom, hogy minden egyes további frekvencia kiosztás előtt az interferenciák kérdését abszolút meg kell oldani két pont, ami számomra nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy minden egyes frekvencia kiosztása előtt a tagállamokban szabályokat kell alkotni, amelyekben tisztázzuk, hogy ki milyen mértékben kap kompenzációt arra, hogy az általa eddig használt frekvenciákat már csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem lehet használni. Ez természetesen technikai oldalon beszerzési költségeket jelent, például mikrofonok, stb. Itt vannak a színházaink érintve, de át kell vonulni más frekvenciatartományokba is. Az ottkoma brit felügyeleti szerv pontosan el bemutatta, hogy mit is lehet itt csinálni. Azt gondolom, hogy egy ilyen kötelezettséget az árverés előtt a tagállamokra ki kéne róni, mi szerint tisztázzák, hogy ki milyen költséget fizet, és ki hogyan téríti meg a költségeket. Ezt előtte tisztázni kell egész Európára nézve, ezt igyekezném meghatározni. A jelenlegi rossz német tapasztalatokból is tanulni lehet egyébként. Időben kell szabályozni ezt, és nem utóbb. Aztán, mint az Ofcom, ugyanaz a hatóság, megint csak közzétett valamit, mi szerint a frekvenciákkal bevezetendő ETI standard, vagy szabvány, amiről ilyen sokat beszélünk, nagyon komoly problémákat mutat a TV vételnél, Például, hogyha a kábelen keresztül kapunk műsort, az, ez problémás és itt a tagállamainkban élő emberek természetesen elvárnák, hogy időben gondolkodjunk el ezen, vagyis előtte, mielőtt bevezetjük. Tehát a frekvencia, interferenciákat, átfedéseket meg kell oldani, még mielőtt bevezetünk egy technikát. Úgy gondolom nem képzelhető el, hogy csak utóbb állapítjuk meg, hogy a különböző sávok egymásra olyan hatással vannak, hogy még szélesebbre kell tárni a kapukat, széljebb, széljebb kell húzni ezeket a sávokat ez nem fog működni. Tehát nem megy az, hogy a frekvenciákkal ide-oda vándorunk, amíg valami működik, vagyis biztonság szempontjából releváns területek is vannak a katonai felhasználás, vagy adott esetben a mentőszolgálatok frekvenciáira, a tévé is jön, valószínűleg nem is lehet állandóan ide-oda pakolgatni a dolgokat. Ez egy olyan érv, amit a bizottság szívesen említ, meg mások is, hogy valahogy már most tisztában kéne lenni azzal, hogy milyen tárgyalási opcióval megyünk a 2012-es világkonferenciára. Ez persze lehet is igaz, de azért ebben az összefüggésben egyértelműen fel kell hívni a figyelmet az átdolgozott telekom csomagra és a meghatározott hatáskörökre. És én kész vagyok parlamenti képviselőként bármikor, és a kollégáknak megnyitom a lehetőséget, hogy újra beszéljünk a frekvenciákról, de nem úgy, hogy nem tisztázzuk az előfeltételeket előtte, mert hogy nem látjuk, hogy tényleg hatékonyan megbeszéljük ezt, hogy nem tudjuk, hogy a, a rádiónak meddig van szüksége adott sávokra. Ezt mind tisztázni kell, azelőtt nem lehet megnyitni egy ilyen zsilipet, nem lehet úgy világszinten, globális módon tárgyalni, ha előtte mi nem beszéljük meg, hogy kinek mire van ténylegesen szüksége, mely területeken milyen frekvenciákat használnak. A szerviz minősége, a szolgáltatás minősége, a biztonság az egy fontos érv szerintem. Nem vagyok én ellene a fejlődésnek semmiképp, de most szenvedélyesen harcolok, mert attól tartok, hogy ez pont oda vezet ez az út, hogy optimális és szociális, kulturális tényezők között megfelelő összhangot kell teremteni, és megfelelő módon kell piacokat is megnyitni, de azért a rádió is sugározzon, és a drót nélküli mikrofon is működjön a jövőben. Tehát ezeket összhangba kell hozni. Ezért kérem, hogy fogadják el azt, amit én javasoltam legalább részben, hogy az itrét meg tudjuk győzni, hogy nem csak a gazdasági tényezők játszanak szerepet, hanem a kulturális oldal is, a vélemények sokszínűsége és a média pluralizmus is fontos Európában. Köszönöm Káber Évert, Ferhájn asszony. Először is Kamerivert asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért. Azt hiszem, nagyon jól működött együtt az árnyék előadókkal itt a Kulturális Szakbizottságban. Tehát még egyszer köszönöm. A legtöbb dologhoz csatlakozni tudok, ami elhangzott Kamerivert kolléganem szájából nincsen ellentmondás szerintem a kulturális és a gazdasági érdekek között, amit újra és újra figyelmen kívül hagynak az itrében is, hogy a rádiószektor is egy olyan szektor, olyan ágazat, amelynek vannak gazdasági következményei, amelyik fejlődik, ahol azért komoly gazdasági potenciál is van. A kreatív gazdaság foglalkoztatottjai éppen nála vannak, tehát ilyen embereket alkalmaznak, és ezeket a potenciálokat fenn kell tartani. Ez nem egy dinoszaurusz, amelyik rövid rövidesen kihal, és ami a az előfizetői számokat, vagy a, a nézőszámokat, a hallgatói számokat, illeti a televízió, a rádió területén egyértelmű, hogy ennek is van jövője ennek a piacnak, vagyis piacgazdasági szempontból is jó érvek vannak a kezünkben. Még egy dolgot szeretnék világosá tenni. Amit itt el akarunk kérni ez, ezzel az, hogy a vidéki térséget a széles sávban jobban ellássuk ezért arra fel kell hívni a figyelmet, hogy a sávhoz való hozzáférést ezzel összhangban kell látnunk, bizonyos struktúráknak meg kell lenniük a vidéki térségekben is, éppen ezért európai oldalról is bizonyos követelményeket meg kell, foglalko- meg kell fogalmaznunk, mert újra és újra az hangzik el, hogy egy szélesebb hozzáférést kell biztosítani az, e- a, a polgárok számára az internethez, ez azonban csak akkor működik, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Még egy dolog, amit Petra Kamerévet mondott, az interferenciák, vagyis a technikai oldal, ez ma még véglegesen nem került tisztázásra, és szerintem ezen folytassuk a munkát. Most nehogy azt mondjuk, hogy a 800-as sávval mindent elintéztünk, hanem meg kell nézni a különböző felhasználók széles sáv, vagy a sávokon belüli együttműködését segítenünk kell, vagy együttélését. Tehát ez sajnos a spektrum így adja. Vannak technológiák, amelyek fejlettebbek, vagy kevésbé fejlettek, vagy vannak olyan technikák is, amelyek megakadályozzák az interferenciát, de mielőtt a frekvenciákat ide-oda tologatjuk, el kéne gondolkodni azon, hogy mire van szükség, illetőleg a költségeket kifedezi. Mert ha később aztán ez úgy alakul, hogy a távközli cégek a frekvenciák felhasználásából profitálnak, de a terhek az egyes településeken maradnak, mert terhek keletkeznek, tehát rendezvényközpontokban, színházakban, stb. például a rádió mikrofonok teljesen felújításra szorulnak, vagy hogyha eljutunk oda, hogy a telekommunikációs területen haszon keletkezik a cégeknél, de a kábel felhasználásával járó hátrányok a fogyasztó oldalán jelentkeznek, és ezért új tévét kell venni, új vezetékeket kell berendezni, új kontaktokat, kapcsolatokat kell teremtenie. Nos, innentől kezdve fel kell vetni a többletérték kétségét is. Persze, és a kérdés itt az, hogy kiviseli ennek a költségét, ezt kell korábban tisztázni. Éppen ezért letegyük a második lépést az első előtt, ami a frekvencia kibővítést illeti, a megnyitást illeti, a 790 MHz alatt szerintem ezt ne tegyük közé. Először a 800-as területen nézzünk körül, mielőtt további nyitásról beszélnénk, mert meg kell nézni a digitális osztalékot is, amely eleve oda vezet, hogy a 800-ról vitatkozni tudunk, ezt még bizonyos országok át se ültették. 17 olyan állam van, ahol még mindig analóg módon sugároz a televízió, vagyis az említett digitális osztalék meg sem született ezekben az országokban. Éppen ezért oda kell, odahaza kell a házi feladatokat elvégezni. Ami pedig a mm, spektrum csúcsot illeti nyilvánvalóvá kell tenni, hogy 2012-ig a 800 frekvencián túlmenően semmi nem tudunk vitatkozni, mert ott azt se tudjuk, hogy más opciók hogyan kerülhetnek előtérbe. Az a kérdés, hogy azt követően 2016-ban adott esetben esetleg egy opciót fenntartunk, egy tárgyalási opciót, hogy megvitatunk egy témát, a kérdés az, ezt most miért kell nekem ma megvitatni, vagy miért kell 2012-ig eldönteni ezt. Ha igen, akkor azt mondjuk, hogy jó, új technikai jelentő, lehetőségek jelentkezése esetén 2016-tól lehet vitatkozni erről, de ez messze nem azt jelenti, hogy tényleg meg akarjuk nyitni a sávokat. Vagyis arra kell figyelni, lépésről lépésre haladjunk. A fejlesztést ezt abszolút nem korlátozza, mert hogyha a 800-as szektort megnyitjuk a telekommunikáció előtt, akkor hatalmas lépést tettünk volna így is és igazából akkor meg kell nézni, hogy a távközlési ágazat egyáltalán élni tud ennek a lehetőségeivel. Másrészt pedig a frekvencia korlátozott jószág, mindig van némi konkurencia, tehát ha az itrén belül lesz szóba kerül majd, hogy itt lehet win-win helyzetet biztosítani, ilyen nem lehet. Tehát ami abszolút korlátozott mennyiségben a rendelkezésre, ott nem mindenki kaphatja meg, amit szeretne. De minden esetre olyan helyzetet tudunk teremteni szerintem, hogy a polgárok számára egy abszolút többletérték jelentkezzen, még oly módon is, hogy újraelosztást kell csinálnunk. Az LPP e meghallgatásban is a kulturális rész érdekeit mi képviseltük, elhangoztuk, és remélem, hogy ezeket sikerül bevenni az ITRE szakbizottság elé. Sokáig tárgyaltunk, hogy a Telekom csomagot elindítsuk. Egy éve volt, hogy szívos tárgyalások után eredményre jutottunk, és ezeket az ott elért eredményeket nem szabad kidobni, hanem ezek lesznek az alapjai az új dokumentumnak a spektrumpolitika területén. Örülnék egy, egyébként annak, ha az ITRA kollégák hajlandóak lennének ebbe belemenni. Köszönöm szépen, hogy egy véleményen vannak, és ha közösen tudunk lépni, akkor az azt gondolom, hogy fontos. De most Sáke asszony is elmondja a véleményét, ami valószínűleg egy kicsit más lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak az elmondottakat. Ez egy nagyon fontos, egy ilyen nagyon technikai kérdéssel kapcsolatban, hogy meghallgassuk az ellen véleményt. Ez azt gondolom, hogy kis derült. Néhány kérdésem lenne, sok mindent már megvitattunk korábban. Azt hiszem, hogy amit a bizottság javasol, azt is értékelni kell, hogy mi legyen a következő lépés, és amikor technológiával kapcsolatos politikát dolgozunk ki, akkor mindig meg kell nézni, hogy hogy milyen átmeneti időszakra van szükség, és azt hiszem, hogy ez a rugalmasság, ez hangsúlyozandó. Például kérdezem, hogy a nyolcas módosítást miért javasolják, amikor ez már bevezetésre került, és ez gyakorlatilag már rendelkezésre áll, úgyhogy ez lenne egy kérdés, és a másik kérdés pedig azzal kapcsolatos, hogy mi a különbség a tagállamokban az egyes helyzetek között. Világos a különbség, hogy a műsorszórás, rádió, televízió, telekom ő, hogyan működnek, különbözően természetesen, és az értékelés mentén meg kell nézni, hogy vannak-e hasonló normák, és lehet-e objektíven értékelni, hogy lehet, hogy itt a tagállami érdekek is befolyással vannak erre. Úgyhogy kell egy objektív kép arról, hogy mi történik az Európai Unióban, és ki kell mutatni az uniós érdekeket globális szinten. Ezért kérdezem, hogy miért szerepel itt a nyolcas módosító, különösen az utolsó része. Aztán kihúztak egy részt, ami azután az unió szerepét venné figyelembe nemzetközi szinten. Szóval ez még mindig a tagállamoknál van, és miért nem keressük a a harmonizációt, vagy legalábbis valamilyen szinten, hogy hatékonyabbak lehessünk. Azt hiszem, hogy ezek lennének most a fő kérdéseim. És hát nézem csak. Igen, a többit azt abban egyetértek nagy részt az elhangzottakkal. Köszönöm. Köszönöm szépen a új munkahelyemen, az információs társadalommal foglalkozó főigazgatóságban nagy lehetőség számomra, hogy itt lehetek. Nagyon sok olyan ügyet vetnek fel, amit a biztosom és a főigazgatóm nagyon szorosan nyomon kell, hogy kövessen ennek a szakbizottságnak a munkájában, hiszen a digitalizálás és nagyon sok olyan munka, amit a tartalommal, a médiával, az IKT, a többnyelvűség és a sajtó keretein belül, valamint az elektronikus eszközökhöz kapcsolódó oktatás. Tehát ezeken a területen a szinergiákat jobban fel kéne fedezni. És nagyon fontos, hogy ennek a szakbizottságnak a munkája belekerüljön a mi munka, munkánkba, a munkánk eredményébe. Ennyit bevezetőként mint első szereplés, most pedig erről a javaslattervezetről. Számos szakbizottság tárgyalja a rádióspektrumról szóló javaslatunkat, hiszen itt alapvető fontosságú a parlament szerepe. Az európai közjó maximalizálása, illetve az európai érdekek, értékek védelme nagyon fontos ezen a területen. Ez egy olyan erőforrás, amely ezekkel komoly kapcsolatban van. Vannak olyan köz, közügyek és közértékek, amelyeket meg kell védenünk. Aztán az egészségügy, a kultúrák védelme, a katasztrófák elhárítása, ezek mind olyan területek, amik kapcsolódnak ehhez a témához. Tehát politikailag óriási kihívás az, hogy a megfelelő eredményekre jussunk, ez vezet minket, így szeretnénk a végső döntést meghozni arról, amit javaslunk, és ebben kérjük a segítségüket. A kultúrára gyakorolt hatás. Megjegyezném, hogy a kultúra véleményem szerint nagyon széles körű kifejezés, ami sokkal többet fed le, mint a széles sáv, vagy a széles sávon sugárzó rádiók és televíziók műsora. Tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy, a kult, hogy milyen hatása van ennek a kultúrára, akkor ne csak egy ágazatot és annak az érdekeit vizsgáljuk, hanem az egész kultúrát. Hogyha egy szektort nézünk, akkor egyetértek azzal, hogy a műsorsugárzás dinamizmusa és a jövőbeli növekedés lehetősége megmaradjon. Az UHF spektrum, azaz a rövid hullámnak ez csak egy nagyon kicsi részét fedi le, nagyon kicsi részére vonatkozik. Hogyha egyet értenek az Európai Bizottság javaslatával, még akkor is lehetőség marad arra, hogy a jelenlegi csatornáknál négyszer, akár tízszer több csatorna legyen a jövőben. Azt szeretnénk, hogyha minden csatorna 3D nagyfelbontású lenne, és még így is ugyanannyi nára lenne lehetőség, mint jelen pillanatban. És mindegyik csatornának lehetősége legyen arra, hogy a legmodernebb 3D technológiában sugározzon. De nagyon fontos, hogy az, amit mi most, csinál, mi most csinálunk, ez a műsorsugárzás dinamikus fejlődésének ne legyen akadálya. Fontos, hogy ez a fejlődés megvalósuljon. És hogyha a jövőbe tekintünk, akkor hallom, hogy az előző felszavak majdnem egyetértenek abban, hogy nem tudunk a jövőről dönteni, amíg több tény nem áll rendelkezésünkre de hát nem tudunk feltétlenül idézőben jövő álló javaslatot tenni. 27-en vagyunk, 27-en különböző módon ítéljük meg azt, hogy hogy fog alakulni a jövő. És amikor az interferencia kérdésére térek, amit a képviselőasszony hangsúlyozott, nagyon is egyetértünk azzal, hogy az interferencia kockázatát kezelni kell, és a kompenzációnak adjunk teret, és tegyük lehetővé. Sőt, akár írjuk is elő, ebben nem vagyok biztos, hogy erre sor fog kerülni, de mindazonáltal a közjó maximalizálásának a része az, hogy aki egy változás következtében hátrányt szenved, amennyiben szükség van a változásra, akkor ezt az illetőt kompenzálják. Ez egy olyan hasznos gyakorlat, ami felé már nagyon sok tagállam elmozdul. Az interferencia, akár az LTE szabvány, akány, akár mikrofonok vagy más ágazatok tekintetében vizsgáljuk, nagyon fontos, hogy legyenek olyan technológiák, amelyek minimalizálják ezeket a problémákat. Már sikerült komoly előrelépést a mikrofonok és a nem LTE szabványok tekintetében is elérni. Hogyan óvjuk meg azokat az eszközöket, amelyekkel hozzáadott értéket, európai hozzáadott értéket tudunk teremteni? a dinamizmust fent akarjuk tartani a műsorsugárzás és a rádiófrekvenciák más potenciális felhasználói számára is. És meglehetősen meggyőzően tájékoztattak minket arról, hogy jelen pillanatban, amikor a tagállamok fele még mindig használ analóg sugárzást, 2012-re csak Írország, Lengyelország és még egy-két ország bizonyos területein maradnak analóg műsor sugárzók. A 2013-as dátum szerintünk tökéletesen megvalósítható, de nagyon fontos, hogy ehhez a következtetések, a következtetések minél hamarabb megszülessenek, hogy a szolgáltatók tisztán lássák a helyzetet. És az európai hozzáadott értékek kapcsolatban a közös hang, az Európa európai közös hang a vitákban nagyon fontos érték. És Sárke asszony nagyon helyesen hangsúlyozta ezt, köszönöm. Sok olyan mondósító javaslat van, ami ezt, a, ezt az elvet kérdőjelezi meg, de az európai intézmények kollektíven úgy gondolják, véleményem szerint, hogy az Európai Bizottság javaslatának ez egy nagyon fontos része, és a Lisszaboni szerződés, a kormányok, mint a mi globális hangunk, üzenetének részei, remélem, hogy egyre hatásosabban és hatékonyabban meg fognak jelenni. Csak egy rövid megjegyzésem azzal kapcsolatban, amit Madlen elmondott. A fejlesztési a kapcsolatosan a 3D és a DTV-nél a meglévő csatornákon, vagy ezen túlmenően gondoljuk ezt. Tehát az új TV programokat létre lehet hozni, esetleg új szolgáltatók is megjelennek a piacon, szóval mindezt figyelembe vették abban, amit elmondott. A kérdés, hogy milyen technikai fejlesztési lehetőségek vannak még a széles sávú területen, milyen új technológiák vannak, mindenki számára elérhető ez, van-e sok 3D csatorna, szóval kimerültek már ezek a lehetőségek? Milyen mozgástér van itt? Nem elége, hogy a, a 800-as hálózatról beszéljünk, hanem lesznek esetleg hatékonyabb lehetőségek a széles sávú szektorban. Ugye ez egy nagyon korlátozottan rendelkezésre álló valami a frekvenciák a telekommunikációs szektorban, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban hasznosítani ezeket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. A számok, amelyeket említettem, az csupán kísérlet arra, hogy előre vetítsük, a, hogy milyen lehetőségek lesznek a jelenlegi technológiával tehát ez egy picit konzervatív feltételezés. Az egyik az, hogy mindig ö, ö, szükség lesz a ö, 3D3 televízióhoz, és hát aztán, hogy egyre érettebbek lesznek a, a televíziók, a spektrum követelmények másként alakulnak. És a másik dolog, amiről most gondolkozunk, ez a 3D televízió, ez eh, nem eh, jelenik meg a széles sávú eh, technikán keresztül nagyon jelenlegi műsor szóró egyfajta mixel áll elő és a, a kínálatában. Tehát alapvetően a két konzervatív feltételezésből kiindulva az elérhető spektrum, ha megvalósul a bizottság javaslata, minden csatorna számára lehetővé teszi, bármilyen formában, hogy 3D televízióként jelenjen meg, anélkül, hogy a spektrumok ütköznének. Ez persze nem jelenti azt, hogy az összes csatorna akkor majd még létezni fog, ez csak egy illusztráció, hogy mekkora mozgástér van a jelenlegi technológiákat alapul véve, és a TV technológia és a többi széles sávú technológia is tovább fejlődik, és majd ami a spektrum felhasználást illeti, sokkal takarékosabbak lesznek, úgyhogy nem akarok itt most egy szektort kiemelni. Ez majd a jövő kérdése, és majd meglátjuk, hogy a logikai gyors felgyorsulás milyen hatással jár ezen a területen, hogy meg kell nézni, hogy a technológiai változás és a piac és az üzleti modellek hogyan változnak, és hogyan kell ö, a meglévő eszközöket adaptálni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis senki sem várja azt, hogy 3D-s legyen az összes televízió holnap. A másik fontos kérdés, hogyha azt tételezzük fel, hogy minden két dimenziós, akkor négyszer, annyira, négyszer annyi csatorna lehet, mint most a bizottság javaslatának megvalósítása után. Tehát van hely. Kamerevert asszony. Igen, köszönöm szépen. Tehát már most is látható, hogy sok talán és sok esetleg hangzik el, és tudjuk, hogy a technika fejlődni fog, és a rádió és televíziónak nem lesz szüksége annyi frekvenciára, mint ma. Tehát most csupán a feltételezések szintjén mozgunk, és nézzük meg, hogy mi lesz a 800-as sávval, hogyan halad a technikai fejlődés, hogyan oldjuk meg az interferencia kérdését. Ha különböző technikákról beszélünk, akkor a különböző szakértőktől más és más választ kapunk sok minden még bizonytalan, és attól függ, hogy a telekommunikációs ágazat szakértőjével beszélünk, vagy a rádió, televízió területéről érkező szakemberrel. Ugyanis rájöttem, hogy néha ők sem értik meg egymást, mert különbözőek az előfeltételek a televízió és a távközlés területén. Úgyhogy először meg kell nézni, hogy egyáltalán tudnak-e közös nyelven beszélni. Ezt nekik is meg kell tanulni. Sok mindenről beszélünk, ahol nem is tudjuk pontosan, hogy mi lesz a jövő, és a vállalatok is érdekes érvekkel állnak elő. Egyrészt azt mondják, hogy sokkal több helyre van szükségük a széles sávban. És aztán Németországban, ha elmegy az ember egy rendezvényre, Münchenben velem történt meg, akkor ugyanaz a kábel vállalat azt mondta, hogy miért kell az analóg adást kikapcsolni. Nincs erre szükség, még van helyünk, elegendő, úgyhogy ez még futhat tovább. Hát akkor politikának is fel kell tenni a kérdést, hogy most akkor mit higgyünk el. És éppen azért, mert a helyzet ilyen bizonytalan, Történjen ez meg a 800-assal, nézzük meg, hogyan lehet megoldani a technikai problémákat, hogy a sávok hatékonyan hasznosuljanak, ezt felül kell vizsgálni, aztán majd, ha látjuk, hogy milyen irányban halad a fejlődés, akkor tudunk beszélni arról, hogy milyen sávokat tudunk még biztosítani, de ezt ma még nem lehet és nem is kell rögzíteni én a rádió, televízió továbbra is nagyon fontos ö, részének tartom a kultúrának, és nem szabad a, a fejlesztési lehetőségeket már most befagyasztani. Talán még röviden Sáke asszony kérdésével kapcsolatban a Telekom csomag egyértelműen kimondja, hogy a tagállamok hatásköre a hasznosítás. A bizottság ezt megpróbálja felpuhítani, és a hatáskört kicsit magához ragadni. És a nyolcas módosítóban ezt próbálom megakadályozni, hogy az, ami a Telekom csomagban van, az maradjon a tagállamok hatáskörében. Persze a nemzetközi konferenciákon jobb, ha nem 27 tagállam ül az asztalnál, hanem egyhangon szólnak, az oké. Okay. És ezt a bizottság is képviselheti, csak éppen a 27 tagállam adja meg erre a mandátumot, és legyen világos, hogy a bizottság mit mond a 27 tagállam nevében. És ezt a bizottság egyedül nem rögzítheti, hanem ehhez valamilyen mechanizmust kell kialakítani magában a csomagban hogyha a frekvencia helyzet ennyire különböző a tagállamokban, és a frekvenciákat ilyen különböző módon használják, akkor már a határmenti régiókban is komoly nehézségek merülhetnek fel. Én azt gondolom, hogy a bizottság ezt a kulturális sokféleséget és a frekvenciók külön, frekvenciák különböző használatát nem tudná szabályozni a 27 tagállamra kiterjedően. Úgyhogy itt vissza kell venni a bizottság hatáskörét, és azt kell megvalósítani, ami a csomagban szerepel. Akkor köszönöm a bizottságnak, a raportőrnek a munkáját, az árnyék jelentés felelőssének. Nehéz lesz még az út, ez nem könnyű. Már itt a parlamentben is különbözőek a az elképzelések, úgyhogy ne higgyék el, hogy mi mégis megpróbáljuk a saját véleményünket biztosítani, legalábbis, hogy legyen egy többségi véleményünk. Nagyon jó, hogy a téma és a 27 tagállamok képviselete biztosított legyen, hogy ez egyáltalán felmerül ez a téma, és hogyha ez úgy lesz, mint az UNESCO konvenció esetében, akkor nincs kifogásom ellene, mert ott a bizottság tényleg megpróbálta ezt keresztül vinni. Remélem, hogy pozitív, konstruktív kritikaként értelmezi majd az elhangzottakat, és a bizottságban egy kicsit figyelni fognak erre. Második, február, nem, február harmadikán február 3-áig kell benyújtani a módosító indítványokat. Kámerévert asszony jelentésével kapcsolatban köszönöm a bizottság részvételét, és még két másik pontunk van, időnk meg kevés, 18-as napirendi pont következik, és ez pedig a ö, válság utáni Európáról szól. 10 perc a raportőr, nem több. Gracias, señora presidente. Es un... No sé. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy úgy egyszerre fontos és nehéz a feladatom. Az ITRA szakbizottság az illetékes, és az Innovatív Unió az Európa 2020 stratégiának a legfontosabb kezdeményezése. Fontos ezt a minősítést, ezt a jelzőt használni, hiszen az innovatív unió, az innováció, az a gazdasági, szociális, kulturális fejlődés szempontjából is fontos az Európai Unióból, a befogadó oktatás, a képzés szempontjából is. A dokumentumaikban láthatják, ezekből kiderül, hogy mit csinálunk. Az innováció nagyon széles koncepció, ami nagyon sok mindent lefed. Az innovációt különösen az új üzleti modellekben vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a lehető legtöbb előnyt kiaknázni ebből az európai iparfejlesztése számára, ahhoz, hogy az Európai Uniót a gazdasági kiválóság, a jobb mobilitás és a több befektetés és kutatás területévé tegyük. Például a küri ösztöndíjak szolgálják ezt a célt, valamint az európai kutatási térséggel próbáljuk maximalizálni a szinergiákat a kutatás területén. Azt szeretnénk, hogy több kutatás legyen Európában, és hogy a kutatók itt maradjanak, és ne utazzanak el máshova a világban. Ne hagyjanak el minket. Az erősebb partnerség, a fejlesztés, a kutatás és az üzleti világ összehangolása, az helyi, regionális, nemzeti és európai szint jobb összehangolása, illetve a különböző kormányok kezdeményezésének az összehangolása mindezt a célt szolgálja, és közben az oktatás és kulturális dimenziót is figyelembe vesszük. A szociális innováció és a szociális igények kielégítése rendkívül fontos, A fejlesztés az egészségügy területére is kiterjedhet, a kutatási innovációra, a szociális tudományokra, a szociális kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemre is kiterjedhet a vizsgálódásunk, amikor erről a témáról gondolkozunk. Hát röviden ennyit javasolunk ebben a jelentésben, és ahogy tudják, a vélemények mindig rövidek kell, hogy legyenek, úgyhogy nincs nagyon sok helyünk, de aki érdeklődik ez iránt, kérem olvassa el az Európai Bizottság közleményét, hiszen nagyon érdekes ez a téma. Köszönöm. Köszönöm a bizottság részéről. Szeretne valaki hozzászólni? Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek is. Nagyon örülünk, hogy ez a szakbizottság véleményt ad az ITRE szakbizottságnak, hiszen ahogy látták, az Európai Bizottság közleményében azt szeretnénk, hogy az innováció, ez egy sok különböző politikát lefedő dolog legyen itt az EU-ban, ezért nagyon örülünk neki, hogy önök is véleményt írnak. Osztom a jelentéstevő véleményét, a vélemény előadójának a véleményét, az oktatás és képzési aspektusra is nagy hangsúlyt kell helyezni az európai munkaerő képzésére illet, és nem csak az erőforrások mennyisége, hanem a minősége is fontos. A jelentéstevő felhívta a figyelmünket Európa kreativitásának a fontosságára is, hogyha kreatívak vagyunk az innovációban, akkor máshol is kreatívak vagyunk, és azt szeretnénk, hogyha a kutatók, a művészek ötletei, gondolatai a piacra eljussanak, kihasználják ezeket, és végső soron hozzájáruljanak a növekedéshez. Fontos hangsúlyozni a kiválóságot a kutatásban. Valóban, ahogy önök is tudják, a kutatási keretprogram különösen a kiválósági kritériumokra épül. Ezen kritériumoknak nem szabad, hogy bármilyen módon is ártsunk. Az Európai Kutatási Térség valóban létezik. A Lisszaboni szerződés, ahogy azt önök is tudják, emlékeztet minket arra, hogy fontos egy ilyen kutatási térség létrehozása. Szeretünk az úgynevezett ötödik szabadságról, az ötletek és tudás szabadságáról beszélni, ezt is szeretnénk ösztönözni. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha a tagállamok a politikáikba az oktatás és kultúra dimenzióját is bevennék, az európai szemeszter idén fog először, idén, idén lesz először végrehajtva, és amikor ezt tárgyalják a tagállamok, akkor is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a terveikbe, a költségvetési terveikbe az innováció, a kultúra, az oktatás és a kutatás kérdéseit hangsúlyosan vegyék be. Köszönöm szépen, és nagy érdeklődéssel várjuk a végső változatát a véleménynek. Okay. Vielen Dank. Köszönöm szépen a bizottságnak. A következő napi rendi pontunk köteleznek arra, hogy gyorsan haladjak. Az európai széles sávú hálózatokról van szó. Bernard, a túl asszony parancsoljon. investir Széles sávú hozzáférés Európában beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe. Hangsúlyozom, hogy a digitális technológia és a szélesebb hozzáférés nagyon fontos az európai szák számára, hiszen a munkahely teremtés és a, a szociális ö, előre mozdulás szempontjából, és a 2013-ig ez az egyik legfontosabb olyan eszköz, amit felhasználhatunk. A 2020-as stratégiának is fontos része. A széles sáv önmagában nem elég. És azt sem ö, szabad, hogy úgy hangsúlyozzuk ennek a fontosságát, hogy a szociális sokszínűség, a fenntartható politikák kárára legyünk ezzel. Hangsúlyozom azt is, hogy mennyire fontos a tartalom, a minőség, és a tudáshoz való hozzáférés. A széles sáv, a kulturális sokszínűség, a pluralizmus, a társadalmi kohézió és a területi kohézió előmozdításában fontos szerepet játszhat. A kultúra mellett a kultúra közi párbeszédnek is eszköze lehet. Ezért nagyon fontosak ezek a prioritások, azok a prioritások, mert sorolom, a gyéren lakott területeken különösen kell segíteni a finanszírozás segítségével a szélesebb hozzáférés előmozdítását az iskolákban, általánosságban az oktatás területén, különösen a digitális oktatás területén. De itt oda kell figyelni ahhoz is, hogy a mennyiség mellett a minőséget se veszítsük szem előtt. A kutatás területén is, a kommunikáció területén is, a szolidáris társadalom előmozdítása területén mind felhasználható ez az eszköz, miközben figyelembe vesszük a 2020-as célkitűzéseket. A kultúra és a kreativitás az alapja társadalmunk dinamizmusának, gazdaságunk dinamizmusának, ezért fontos a tudásba, a technológiai fejlődésbe beruházni. Nem akarom most nagyon részletekben menően kifejteni az álláspontomat, hiszen ezt le tudják olvasni, de nagy érdeklődéssel várom a konstruktív hozzászólásaikat ehhez a témához. Which point? So, Mrs. Verheyen. Ja, zunächst einmal... Verheyen asszony. Nos, először is szeretném felvetni, hogy a jövőben ebben a pontban is folytassunk az árnyék előadókkal intenzív megbeszélést, mint Kamerévert asszonynal együtt, ahol a sávszélesség szintén szóba került. Fontos, hogy a széles sáv, a frekvenciapolitika, stb. tehát ami a technikát illeti a kultúra területén jobban előre lendítsük, nagyon nehéz lesz ezt eh, eleve jól képviselni, ezért úgy gondolom, hogy a vita további folyása során az állás, a véleményünkkel kapcsolatban próbáljuk meg együtt kialakítani. Teljes mértékben támogatom azt a gondolatot, hogy a a fejlődése nem csak vidéken, hanem úgy általában egy fontos kulturális aspektust jelent. A kulturális az a hozzáférés nagyon fontos dolog, ami ma már tulajdonképpen mindenkinek alapvető ellátást jelentene, hogy interneten, a korszerű moderni, moderni technológiákon keresztül lehessen hozzáférni kultúrához. A vidéki térség természetesen alul privilegizált ebben a kérdésben. Ha, valamilyen technológiával rendelkezik itt, akkor az is előregedett némileg és éppen ezért a szélesebb fejlesztését általában úgy tekintsük, hogy ez egy közfeladat, és ilyen módon megfelelő részt kell, hogy kihasítson a támogatásokból. Nehéz ezt oda bevenni egyelőre, de ez természetesen nem szórakozás többé, hanem nem arról van szó, hogy valaki elmegy könnyen vásárolni, vagy kedvezően vásárolni, hanem tényleg a korszerű kommunikáció ennél több. Ehhez tudunk hozzájárulni, ezért azt gondolom, hogy jó kooperációt kéne kialakítanunk a jövőben. Kelly úr. Uh, Rövid leszek, elnök asszony. Az összes aspektus, amit megvitattunk, ma a szélesebb, a szélesebb hozzáférés azért nagyon fontos, mert hogyha az üzleti területen versenyképes akar lenni Európa, csak úgy, mint a szociális kommunikáció területén, stb. Minél hamarabb beruházunk erre a területre, minél hamarabb rendelkezésére áll minden európainak, minden területen, a városon, vidéken, annál jobb lesz a társadalom. A széles sáv nem luxus, hanem szükség. Szükség kommunikációhoz, az egyének számára és az üzlet számára is. Azért, hogyha megnézzük a világot, különböző találmányok, azok mindig öm, bekerültek az üzleti világba. Kezdjük a kerékkel, aztán ott volt a motor, az autó, és most itt van ugyanilyen jelentőségű találmány a széles A széles Európai Unióban mindenholi bevezetése azért nagyon fontos, mert vannak olyan területek jelen pillanatban, ahol relatíve jó az ellátottság, vannak olyan területek, ahova alig jut el. Az a fontos, hogy segítsünk abban, hogy minden terület fejlődjön, és hogy meg tudjuk változtatni azokat a tényezőket, amelyek eldöntik azt, hogy az ipar, az üzletek, az üzleti vállalkozások hova települnek. A szélesebb és az interneten való vásárlás eladás, az, ezek olyan faktorok, olyan tényezek, amelyek óriási lehetőséget adnak, különösen a kisvállalkozások számára, és különösen a vidéki területeken. Lokagárd. Lokagárd úr. Uh, extremely well Danish today. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül szépen beszélek ma Dánul, úgyhogy most is Dánra fogok váltani. Csak tájékoztatásul közöltem ezt. Jeg vil gerne takke rapportøren for en dejlig... Köszönöm szépen a jelentés készítőnek ezt a rövid bemutatót. Szerintem akár hosszabb idő is, hosszabb időt is szánhatunk volna erre. Részben egyetértek persze, de csak részben azzal, ami itt szerepel. Az Európai Bizottság hozzászólt a nemzeti tervekben az együttműködéshez, ezt természetesen megfelelő módon napirendre kell tűzni. Itt vannak az áttekintések is, egy-egy eredményt már láthatunk is ezen a területen, ami pedig most a nemzeti szélessávú terveket illeti, ez egy piacalapú megközelítés természetesen, ennek vannak komoly előnyei, és nem zárhatjuk ki, hogy európai vagy nemzeti támogatásra is sor kerüljen, de azért kritikusan kell látnunk azt, hogy a pénzeket hogyan használjuk fel. A Kulturális Szakbizottság nevében dolgozunk itt, és szerintem mindenek előtt a pozitív hatásokat kéne vizsgálni. Tehát vegyük például, hogy milyen lehetőségek vannak a távoktatásban a széles sávon keresztül, digitális szolgáltatásokat is lehet az állampolgár számára biztosítani, tehát egy kommunikatív szerephez juthat, és ehhez hozzájön még az intézmények rendszere, és az intézmények is természetesen függenek a legújabb technológiáktól. Ez volt a legfontosabb szerintem. Az utolsó Anna. Csak rövid leszek ismerjük a bizottság közleményét, azt is tudjuk, hogy hogyan képzeli a széles sávú fejlődést az internet területen, ezt nekünk támogatni kell, szerintem ennek ellenére az a benyomásom, hogy az ITRE ugye a, a koordináló egység, és, és attól félek, hogy a gazdasági szerep túlságosan előtérbe kerül. Éppen ezért figyelnünk kell arra, hogy a saját szerepünket is világossá tegyük. De nem, a, gazda, a szolgáltatónak nem feltétlenül érdeke az, hogy távoli tanyákon mindenkit ellásson internettel, hogyha nem biztosítják műholdon keresztül, akkor nagyon nehéz jó minőséget biztosítani úgy gondolom éppen ezért, hogy ez ezt is azért figyelembe kéne venni. Nem lehet, hogy egy gazda valahol valami elképesztő árat fizet a széles sávért. Egyébként nem is fogja megfizetni. Vagyis a mi dolgunk is az, hogy európai szinten valahogy fellépjünk ezzel a problémával szemben. Nyilvánvalóan ez szorosan összefügg a rádióspektrum politikával. A bizottság azt mondja, hogy 60 milliárddal 2020-ig értéket teremtünk, 60 milliárdos értéket. Jó, ez válság idején jól hangzik, ez egy bátor dolog, de azért gondoljunk arra is, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, hogyan tudjuk a széles sávot jól alkalmazni. Ez az eszköze annak, hogy a polgárokat közelebb hozok egymáshoz, vagy ismereteket terjesszünk, amihez másképp nem jutnak hozzá, ez tök világos, de úgy gondolom, hogy óvatosan kell látni ezt, és köszönöm szépen. Boris úr, a bizottság következik utána. Chciałbym się zgodzić z moim przedmówcą z Dani. Nem tudok egyetérteni azzal, amit a Dán kollégám mondott. Európa kohéziáról jó, ról beszélve, akkor a vasútról beszélünk, az egy dolog, de a szélesávú internetről is kell beszélnünk. Most a kohéziós alapok támogatják Közép-Európát, és a, ennek az alapnak a szélessávú internetre jutott távogatása nagyon értékes számunkra. Nagyon sok Európai Uniós állampolgár ennek révén jutott hozzáféréshez. Azonban vannak a, a magán vállalkozások szempontjából nehézségek is, hiszen óriási beloházásokra van szükség, különösen vidéki területeken, kisvárosokban, ahhoz, hogy oda is eljusson a széles sáv. De hogyha kohéziós alapok megmaradnak jelenlegi formájukban is a jövőre nézve, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy elérjük a jelenlegi támogatottsági szinte, hogy elérjük ezeket a célokat. Szerintem fent kell tartani ezeket a támogatásokat. Köszönöm szépen. Bizottság. Merger úr. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogok nagyon sok időt elpazarolni, hiszen az Európai Bizottság majdnem minden hozzászólással egyetért. Az egyik fő célunk éppen az volt, hogy a széles sávot a vidéki területekre is eljutassuk, ez az egyik prioritásunk, és a terveink között megvizsgáltuk azt is, hogy hogyan nem csak a kapcsolódást a kapcsolódás lehetőségét vigyük el vidékre, hanem egész Európában mindenhol 2013-ig legyen széles sáv, 2020-ig pedig ne csak a csatlakozás lehetősége legyen meg, hanem egy ö, észszerű sebesség is megvalósuljon. A különböző területeken különbözőek a költségek, de a stratégiák éppen erre összpontosít, arra, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a széles sáv. Hallottam megjegyzéseket a, az alapok felhasználására vonatkozólag is. A megközelítésünk piaci alapú megközelítés. Főleg a következő generációs széles sáv drága lesz, és a legtöbb alap a magánszektorból kell, hogy érkezzen. Azonban lesznek olyan területek, ahova a magánszektor nem akar majd beruházni, és meggyőződésünk, hogy itt van szerepe a közférának. Meggyőződésünk, hogy ezt a szerepet azonban óvatosan kell alkalmazni, és 2009-ben az Európai Bizottság a állami segély iránymutatásokat is kiadott a széles sávra vonatkozólag, úgyhogy vannak veszélyek ezzel kapcsolatban, de tökéletesen egyetértünk a legtöbb felszólaló céljaival. Köszönjük szépen a szakbizottságnak a hozzászólásait. Köszönöm. Euh, Rövid leszek, mondja az előadó. Nagyon sok mindent akartam mondani, de hát gyorsan. Nagyon jó, hogy csapatban tudunk dolgozni ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Az árnyék jelentéstövőkkel volt közös megáll- megegye- megbeszélésünk már és még lesz is. A rádió spektrum kérdése nagyon fontos, ez természetes. Ennek vannak gazdasági kihatásai, ezt mindig figyelembe vesszük. De nem csak technikai megközelítésről van szó. Elhangzott többször is ma, és ezen dolgozunk együtt az árnyék jelentéstevők, az árnyék véleményalkotókkal, és engedjék meg, hogy mindenkinek megköszönjem a hozzászólását. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy február 4-én lejár a délben a módosítók határideje. Az imént elfelejtettem, megvan nálom. A válság utáni feladatok február második a válság utáni világnak megfelelő Európa átalakítása, ugye? Tehát ahhoz is hozzá lehet szólni, ez másodika lesz. Örülök, vagy köszönöm azoknak, akik még itt vannak, és a 20-as napi rendi pont következik. Boris úr, szeretne ehhez valamit hozzáfűzni ehhez a 20-as ponthoz? a koordinátorok határozatának jóváhagyása. Van-e bármi gondjuk? Nincs gondjuk ezzel. 21-es, egyebek alatt. Boris úr, úgy látom, hogy mindenképpen. Köszönöm szépen, és nézzék el nekem, de egy kérdésem van, elnök asszony. Tudna kérdést küldeni a bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőség van arra, hogy az Erasmus alapokat használjuk az ellenzék diákjai számára. Lehet, hogy van erre valami jogi lehetőség, tehát jogilag talán működik ez. A parlament elfogadott egy határozatot, tehát csak egy kérdést kellene intézni a bizottsághoz, hogy erre van-e lehetőség. Boris úr, ez informális. A hivatalos kérdést azt ön intézhet a bizottsághoz a frakción keresztül, vagy néhány képviselőtársával együtt. Ön is intézhet írásbeli kérdést a bizottsághoz. Megvannak a szabályok. És az Erasmus programot ki bővítettük a jelölt országokra, a nyugat-balkáni országokra, beleértve Törökországot, és a többi tagállam még nincs benne. Tehát az Erasmus költségvetés keretében ez nem megy. De hogy megfeleljünk ennek az elvárásnak, a külpolitika területén meg lehetne kérdezni, hogy nincs-e valamilyen forrás, amelynek a segítségével néhány diáknak ezt a lehetőséget biztosítjuk. De a mi területünkön ez semmi esetre sem működik. A szabályokat be kell tartanunk, és ennek megvannak a határai. És Bosznia vagy Horvátország, ők ebben részt vesznek az IPA források segítségével, de az ön által említett országok, bár nagy szükségük lenne rá, ezt nem vehetik igénybe Kínával is beszélt, Kínával, és miért nincs csere, miért nem lehet a szomszédos országokkal akkor új lehetőséget találni, de talán az új programok keretében. De néhány diáknak talán egy más alapon keresztül tudnánk segítséget nyújtani a külpolitika területén. Ezzel foglalkozhatunk, de köszönöm. Migalszki úr! Köszönöm szépen. Nagyon röviden támogatom, amit a kollégám Boris úr elmondott. Élni kellene ezeknek a, az alapoknak a lehetőségeivel, de a belarusz helyzet nagyon drámai, és a diákok nehéz helyzetben vannak. A fő egyetem rektora eleve visszautasítja, eleve nem veszi fel a demonstrációkban részt vett diákokat. És azt hiszem, hogy nekünk mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk nekik. Semmi rosszat nem tettek, csak tiltakoztak. És a demokrácia és szabadság érdekében akarnak dolgozni. És talán fel lehet tenni formális vagy informális csatornákon keresztül ezt a kérdést. Sokat segítenek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Hát informális úton, de hát ha ez megy, akkor még mindig elgondolkozhatunk a továbbiakon egy önálló kérdésen. Akkor a következő ülésünk március 3-án lesz. 9-től 11.30-ig, aztán 11.30-től 12.30-ig és 15-től 18.30-ig. Minden világos, köszönjük a tolmácsoknak a munkáját. Már egyik nyelvet se beszélem, németül is szörnyen beszélek, angolul is iszonyú most megyek az irodába. You do not escape so easily. The new one, yeah.